Uh, um, Mindenkinek jó napot kívánok. Uh, kérem, hogy foglaljanak helyet. Uh, két raportőr van, nem tudom, hogy bizonyos úr hol van, de remélhetőleg ő is megérkezik. Uh, Nos, mindenkit melegen üdvözlök a szakbizottság ülésén ma délelőtt. Teljes munkanap áll előttünk. Ma délelőtt egy nagyon fontos projekttel foglalkozunk, az egységes piaci törvényjel, jogszabályjal. Úgy döntött a szakbizottság, azért, mert fontos kezdeményezés jelent ez a politikánkban. Ezért három jelentést írunk a különböző fejezetekről egyesével. Nagyon örülök, hogy mind három jelentéstevő itt lesz. Kanyeti asszony, Kured, Campos úr, Bizarja úr nem sokára itt lesz és ők is nagyon aktívan dolgoztak ezen. Ez egy integrált projektje a belső piac és fogyasztóvédelmi szakbizottságnak. Megpróbálunk a lehető legjobb eredményt ebből kihozni. Azonnal szót is adok nekik. Meg hívtunk más szakbizottságokat, hogy küldjenek képviselőre az ülésre, főleg azokat, amelyek érdeklődnek ez iránt. A Brown Simpson, a közlekedési szakbizottság elnöke, jó barátom és kollégám, és eljött nem sokára, ő is szót kap. Mielőtt rátérnek a lényegre, néhány formai kérdés. Feltételezem, hogy a napi rendet elfogadtuk az ülés elején. Másrészt csak azért, hogy emlékeztessem önöket rá, webstreamingelik ezt az ülést, ezért kérem önöket, hogy a mikrofont használják, a baloldali mikrofont, hogyha a kettő között ülnek, mert így filmeznek a kamerák. Nem tudom, hogy az elnöknél ez hogy van, de feltételezzük, hogy ez a helyzet. Aki bennünket néz, azt próbáljuk segíteni ezzel. Végezetül pedig a formaügyek közül az utolsó két jegyzőkönyv van a november ülésekről a dossziéjukban, hogyha nincsen ellenvetés, jegyzőkönyvek tartalma ellen, akkor délben elfogadottnak fogjuk tekintetni. Nos, ez az eljárás. Stál asszony kér szót egy megjegyzőre. Köszönöm szépen. Önök néztem a napi rendet. Nem tudom, hogy van-e elég időnk arra, hogy délután szavazzunk. Az a problémám, hogy nagyon kevés a napi rend szerint az időnk erre. Elnök. Igen, erre gondolk, amikor kialakítottuk a rendet, A jelentésre és az egyik jelentés, hogy nagyon jó munkát végzett a kompromisszos módosítókkal kapcsolatban, ezért viszonylag kevés a az erre szánandó idő, hogyha szükséges a szavazás, ö, folytathatjuk tolmácsolás nélkül, hiszen 7 óra tolmácsolás áll ma a rendelkezésünkre. És ö, el kell majd dönteni a koordinátoroknak, hogy kívánják-e folytatni tolmácsolás nélkül a szavazást. Remélem ö, a ö, jelentéstevők, árnyékjelentéstevő koordinátoroknak az együttműködésre sikerül elérni. A lényeg az, hogy mindenki pontosan itt legyen ö, a szavazás kezdetekor a szavazó kártyával, és nagyon odafigyeljenek, és akkor remélem, hogy gyorsan meg lehet oldani. Köszönöm szépen, hogy ezt a bejelentést megtehettem. Tehát fontos pontosan érkezni ma délután. Szintén fontos, háromnegyed óra áll előttünk. Gerigen Quinn biztossal eszmecserére. Kérem, hogy pontosan legyenek itt, hogy meghallgassuk őt. Megtisztel azzal, hogy idejön a bizottság, a szakbizottság elé a közbeszerzési kérdésekben. Az innovációval kapcsolatban, kutatás innováció a bizottságnak. Éppen most van előttünk a javaslata könyv formájában erről. A koordinátorok múlt héten megegyeztek abba, hogy saját kezdeményezésű jelentést írunk erről a javaslatról, feltételezve, hogy a ma délutáni jelentést elfogadjuk, azonnal kezdjük az újabb jelentés megkezdését, hiszen fontos témáról van szó. Nos, azt javaslom, hogy most azonnal fogjunk bele a jelentések megvitatásába. Megadom a szót a három jelentéstevőnek. És megkérem, hogy szóljanak a jelentésükről. Utána megnyitom a vitát. Brown Simpson, hogyha egyetért, akkor elsőnek ő kap szót, mert gondolom, hogy más tendője is van mivel szakbizottsági elnök Brown eh, Simpson kap először szót, majd megnyitom a vitát az árnyék jelentéstevőknek, eh, bármelyiknek a három jelentés által érintettek közül, és akkor egy hosszú eszmecsere eh, következik feltételezésem szerint, és akkor a jelentéstevők is hozzászóltak. Sok időnk van a vitára, és ki is fogjuk használni ezt. Nos, akkor ennyit. Sandra uh, kapja meg a szót, hogy megnyissa a három jelentés sorát kormányzás és partnerségedeséges piacon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, megszületett a kormányzás és partnerségi jelentés. Köszönöm szépen a kollégáknak, főleg az árnyék jelentéstevőknek, akik elmondták a gondolataikat. Gyakorlatilag minden politikai frakciótól kaptam inputot. Különösen meg kell említsem a titkárság és Tavokunglászony segítségét, aki EPP EP és az EPP tanácsadónkét. A tervezett 6 ezer karakternél több nem lehet, ezért nem sikerült mindent beépíteni, de biztos vagyok benne, hogy ki fogjuk tudni terjeszteni egy kicsit, szélesíteni az önök módosítóinak segítségével ami nem fér bele a főszebe, az a magyarázatba, az indokolásba került. Saját módosítókat is írtam, és ezeket szeretném bevenni a jelentésbe néhány szó a struktúrával kapcsolatban. Először is szeretnék köszönetet mondani Krisztián Buszoinak, Koreire de Camposnak, a rendkívül együttműködő szellemért a konzultációk során. Abban egyetértettünk, hogy hasonló struktúrájú legyen a három jelentés. Ez azt jelenti, hogy az első rész a bevezetés, a második pedig a javaslatok, a bizottsági javaslatoknak az értékelése a három nagy fejezet. Szerintem ezek az első a kormányzás és partnerség az egységes piacon. Végül pedig az én jelentésem az utolsó fejezet a javasolt akciók és a prioritások. Azért, hogy a prioritások tényleg prioritások legyenek, jó lenne, hogyha 5, maximum 7 prioritás szerepelne minden jelentésben. Néhány szó azzal kapcsolatban, hogy az én jelentésem nek mi a fő csapás iránya. Támogatjuk alapvetően a bizottsági javaslatokat. Még a legfontosabb kihívások szerintünk. Először is erősebb politikai vezetés szükséges, legyenek láthatóbbak az EU-s intézkedések az egységes piac érdekében. Az EU 20 as stratégiáját alkalmazni kell, végre kell hajtani, meg kell erősíteni a gazdasági kormányzást, illinkíteni kell a az európai gazdaságot. Ezért arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy az egységes piaci jogszabályt minél előbb alkalmazzák, vezességbe. Azt kérjük, hogy minden tavaszi ülés az Európai Tanácsnak foglalkozik azzal, hogy hol tart az egységes piac. Arra is rámutatunk, hogy a nemzeti parlamenteknek milyen nagy a szerepe abban, hogy az EU jogszabályokat átültessék a Lisszaboni szerződés értelmében. A javaslat arra szólítja fel a bizottságot, hogy aktívabban használja már létező jogkörét, és hajtassa végre az egységes piacra vonatkozó jogszabályokat. Álljon ellen a politikai beavatkozásnak, és azonnal indítson eljárást, amikor a klasszikus mechanizmus nem működik. A tagállamok és a bizottság számolják fel az átültetési hátrány 0,5%-ra, a ez vonatkozik a meg nem történt, illetve pontatlan átültetésre is. Egy benchmarkot állapítson meg a bizottság 12 hónapot, maximális idő a mi eltelhet az eljárás során, szabásértési eljárás során. utána az Európai Unió bírósága döntsen. Azt javasoljuk, hogy a rendeletek használjuk, és ne az irányelveket, ez az átültetést is segíti. Arra kérjük a tagállamokat, hogy korrelációs táblázatokat állítsanak elő, és ezeket tegyék a polgárok számára hozzáférhetővé. Ami az administratív koordinációt és a probléma megoldást illeti, azt javasoljuk, hogy a bizottság és a tagállamok koordinálják az egyablakos rendszert a probléma megoldásban. Arra is összönözzük a tagállamokat, hogy kontaktpontokat pontokat építsenek ki ahol minden szükséges információt megszerezhetnek a polgárok és vállalkozások. Összefoglalva, monitorozás, értékelés. Kölcsönös értékelést kérünk, ahogy a szolgáltatási irányelvben ez még innovatív módon szerepel. A kölcsönös értékelés más területekre is ki lehet terjeszteni, például az árok szabad mozgására. Most mi az ütemterv? A módosítók határideje február 7-e. Szeretnénk a kompromisszumos módosítókat az árnyék jelentéstevőkkel és az összes érintett taggal a következő Strasburgi ülésen február 14 és 17-én megvitatni. A három raportőr szintén február 17-én találkoznak. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Kanyerti asszony. Most pedig átadom a szót Tonio de Campos professzornak, aki a saját részét fogja előterjeszteni, és remélem, hogy a következő előadó is időben itt lesz ahhoz, hogy előterjessze a jelentését. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet mondok az árnyék jelentéstevőknek a az elvégzett munkáért, és azoknak is, akik részt vettek tágabb körben ebben a munkában. Különböző találkozókat tartottunk e témában, és külön köszönöm Kániete asszony tevékenységét. Nagyon sok időt vett igénybe az, hogy összegyűjtsük a különböző véleményeket és a módosításokat. Az egységes piacsal kapcsolatos aktus célja, valamint szerepel ebben az anyagban, valamint a, az egységes piacsal kapcsolatos módosító indítványokat szedtük össze. Az eredeti cél az volt, hogy energia, iparpolitika, közlekedés, közlekedési infrastruktúra az EU-ban ezzel kapcsolatos területeket szabályozza egy előző joganyag, de most a 2020-as stratégia alapján haladunk. Ennek a célja még nem teljesen világos, ami a belső piacot illeti, de szerepel ebben a munkahelyteremtés fokozása és az európai állampolgárok és fogyasztók kompetenciájának javítása. Nem vettük eddig figyelembe kielégítően a fogyasztók igényeit a belső piacon. Talán itt némi visszafogadság és közömbösség volt megfigyelhető az egységes piacsal kapcsolatosan. A európai fogyasztók részéről. Horizontális, szociális záradékra van szükség az összes az egységes piacsal kapcsolatos joganyagban. A Lisszaboni szerződés 9-es cikkét hajtsuk végre ezzel, és az alapjogi kártát. Az európai szakpolitikának az állampolgára kell összpontosítania, tiszteletben tartva a munkajogokat és a szociális jogokat. A bizottság szeretné tanulmányozni az összes az egységes piacsal kapcsolatos joganyag kihatását, szociális hatását. A bizottság jogbiztonsági módosításokat kíván bevezetni a szolgáltatások, az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatosan nincs erre új jogalapunk. Az egységes piacsal kapcsolatos aktus nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyja a szociális szolgáltatásokat. Ez egyébként a különböző közbeszerzési szerződésekre is vonatkozik. Ami a prioritásokat illeti, 19 javaslatot kaptunk, figyelembe kell venni az alapjogokat, a szociális jogokat, a munkavállalók és az áruk szabad mozgását, szociopolitika és fogyasztói jogok összefüggését. El kell érnünk azt, hogy gyors gyakorlati eredményeket érjünk el az európaiak számára. Biztosítani kell, hogy kézzelfogható jogokat érjünk el az állampolgárok és a fogyasztók számára. Meg kell érteni, hogy mindezeket a célokat igen rövid időn belül kívánjuk megvalósítani, és ezek megvalósítható célok kell, hogy legyenek. Ami pedig azt illeti, hogy mennyire kézzelfoghatóak ezek az eredmények, ezt maguknak a fogyasztóknak, az állampolgároknak kell érezniük. Cselekvési tervre is szükség van ehhez 2011-re. Ami az intézkedéseket illeti, ezeket mindenképpen 2011-ben már alkalmazni kell, és erősíteni kell a bankpiacok felügyeletét az EU-ban. Néhány alapvető banki szolgáltatás vonatkozásában azért, hogy a jelzálog piac ismét fellendüljön. Másodszorban bátorítani kell az e-kereskedelmet azért, hogy az online tranzakciókat illetően az állapogárok fogyasztók ismereteit növeljük. A másik pedig a termékekkel kapcsolatos csalások és kalóz tevékenységek arra kell odafigyelni, hogy itt ne legyenek kockázatok a fogyasztók számára, és mindezek megfeleljenek a jogi normáknak. Vonzó kommunikációs politikára van szükség az egységes piachoz, melynek alapja az, hogy hogy lehetett kézzelfoghatóvá és értetőbbé tenni a piacot az állampolgárok számára. Horizontális, szociális záradékra is szükség van ahhoz, hogy az egységes piacot megvalósítsuk, le tudjuk mérni a szociális hatásokat, a kézzelfoghatóságot, a megvalósíthatóságot. Elnök úr, hölgyeim és uraim, szorosan együttműködő az árnyék jelentés tevőkkel, mégpedig a a cél az, hogy ennek a szakbizottságnak a nézeteit tükrözzük azzal kapcsolatosan, hogy szerintünk milyennek kell lenni az egységes piacsal kapcsolatos aktusnak. Kányáti asszony már elmondta önöknek, hogy három szakaszról már sikerült megegyezésre, konszenzusra jutni, ezt eh, a tanácsnak fogjuk megküldeni, és lesz egy általános értékelés is a jelentésben, amelynek az alcíme a bizalom visszaállítása azzal, hogy az egységes piac középpontjába az állampolgárokat állítsuk, majd pedig van egy olyan rész, amely a legfontosabb prioritásokat tartalmazza. Köszönöm szépen, köszönöm az előadóknak, úgy látom, hogy Busoly úr még nincs itt, de látom, hogy Simpson úr örömmel szól hozzá, és ami a másik jelentést illeti, gondolom, hogy a kollégák erről is meg fognak nyilatkozni. Most a közlekedési bizottság nevében Simpson úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt IMKO tagok, köszönöm, hogy megadták a szót. Ami a közlekedési és idegenforgalmi bizottságot illeti, nagyon örülök annak, hogy koordinált megközelítést fogadtak el a jelentéssel kapcsolatosan, és ez a bizottságnak az egységes piaccal kapcsolatos közleményével kapcsolatosan. Ez a közlemény azt a cél szolgálja, hogy lendületet adjon az egységes piac létrehozásának, és ez a gazdasági válságból való kilábalás középpontjában van, és a másik cél az, hogy az versenyképességet is javítsa. Alkalom ez nekem arra, hogy kiemeljem a közlekedési ágazat fontosságát az egységes piac megteremtésében. Természetesen itt arról van szó, hogy a különböző mozgások, az áru továbbítása a közlekedéstől függ. A közlekedés munkahelyteremtő ágazat az egységes piacon, és munkahelyet teremt nem csak úgy, hogy közlekedési szolgáltatásokat nyújt, hanem úgy is, hogy különböző a közlekedésben használt járműveket állít elő, gyárt. A kétkerekű biciklitől eljutottunk a TGV-ig, a gyors vonatig, és azt is tudjuk, hogy régen még lóvontatású kocsikat használtunk, most pedig már magas fejlettségű gépeket, mozdonyokat. Azt is tudjuk, hogy a gazdaság gerincét alkotja a közlekedés, és erre szükség van ahhoz, hogy zöggenőmentesen tudjanak az emberek közlekedni, és tudják az árukat továbbítani. Az egységes piattal, piaccal szabadságjogok összefüggnek, de a közlekedés ágazatában még messzi vagyunk az egységes piactól. Igen, negatív hatással van a költségekre a gazdaságban mindez. Láttuk, hogy milyen haszna van annak, hogyha a légügyi ágazatban egységes piac jön létre. Potenciálok rejlenek abban is, hogyha a vasúti ágazatban sikerül ezt létrehozni, és csökkenteni lehet a vasúti szállítás költségeit. Tudjuk, hogy milyen nehéz a különböző közlekedési módozatoknak az egységes piac létrehozása, főként a vasúti ágazatban, de a célunk az, hogy az egységes piac az összes közlekedési módozatra kiterjedjen, beleértve a vasútit is már tapasztalhatuk azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek abban, hogyha az áruszállítás költségeit csökkentjük az EU-ban, mégpedig az egységes piac létrehozásán át egyelő esélyeket szükséges teremteni a tengeri szállításban, a belvízi szállításban, a kikötők szintjén. Ennek is hasonló hatása lesz. A következő bizottság dokumentum fog ezzel foglalkozni. Itt a cél az, hogy a közlekedés és a nemzeti közlekedési szállítási rendszerek hogyan tudják a nehézséget leküzdeni. A bizottság fehér könyvet kíván elő állítani ezzel kapcsolatosan, és foglalkozni fog különböző közlekedési javaslatokkal, és azt szeretném, hogyha a parlament az önök bizottságán keresztül az állásfoglalásban ezekre hagyatkozna. Az egyik a transeurópai hálózat, a TNT irányvonalai. Az én szakbizottságom szeretné kiemelni a TNT politika szükségességét, el kell távolodni attól, hogy elszórtan egymástól külön választva nemzeti projekteket hozzunk létre, hiszen ebben nem rejlik európai hozadott érték. Viszont úgy látjuk, hogy a TNT hozadott értékkel rendelkezik, ezt a 2020-as stratégia is elismeri. Fölgyorsítanánk a stratégiai projekteket, határon átnyúló projekteket, megszüntetnénk a szűk keresztmetszetet. A közlekedési bizottságban a Perpignontól Barcelonáig haladó vasútvonalat kiemeltük példaként. A magas sebességű Madrid-Barcelona közötti útvonal, vagyis vasútvonal, a Párizs és Perpignan közötti vasútvonal nagysebességű vasútvonal szintén nagyon jó példa, de ezek nincsenek összekötve. Az összes példa hozzáadott értékkel bír, és biztosítani kell a megfelelő finanszírozást ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek. A, az irányvonalakkal kapcsolatosan prioritást élvező projekteket érdemes itt megvalósítani az elmondott elvek alapján Ezeket a projekteket kell EU finanszírozásban részesíteni, közlekedés finanszírozás terén, és a többi közlekedéssel kapcsolatos infrastruktúrális projektekkel össze kell ezeket kötni. Második referencia az egységes piaci aktussal kapcsolatosan az utasok jogaira vonatkozik. Tudjuk, hogy a fő közlekedési módozatokban az EU-ban ezt már biztosított. Most a második fázisba lépünk az utasok jogait illetően, és a bizottság általános szakpolitikai orientációkat kíván követni a következő években. Például hogyan tudunk hagyatkozni, építeni arra, amit már elértünk, és melyek azok a gyenge pontok, amelyeket javítani kell, amelyekkel foglalkozni kell. A mi szakbizottságunk kiemelni az, hogy felül kell vizsgálni a már meglévő utasjogokat, például a légügyi ágazatban, számot kell vetni azzal, hogy hogy is áll most a helyzet, hol kell javítani, és mit, milyen terveket kell még végezvinni. Szeretnénk tovább könnyíteni a személyek szabad mozgását az egységes piacon belül. A felülvizsgálatot jogalkotási javaslatoknak kell követniük azért, hogy megnézzük a jogok helyzetét, hol lehet javítani, és vissza kell állítani a versenyt a közlekedési módozatokon belül és a közlekedési módozatok között. A csomagszállítás, ez fontos a németeknek, azután a csődök, hallottuk légitársaságok csődjéről, és a szolgáltatásokra kiszabott túlzó díjak, például az egyik vezető, az egyik légitársaságnál a repülőgépeken díjat kívánnak kiszabni az illemhely használatáért. A belső piaci bizottságot szeretném arra kérni, hogy az állásfoglalásban vegyen figyelembe bizonyos bekezdéseket, azért, hogy a közlekedés a belső piacban olyan szerepet tudjon játszani, ami véleményünk szerint döntő, hogyha az EU 2020-as stratégiáját, vagy bármely más stratégiát meg akarunk valósítani az EU-n belül. Köszönöm szépen, köszönöm az alkalmat, hogy részt vehetek ebben a munkában, és azt is köszönöm, hogy eljöhettem ma délelőtt, és szólhattam önökhöz a szakbizottságom nevében. Elnök úr, úgy gondoljuk, hogy az idegenforgalmi bizottság elnöke meghívta a közlekedési bizottságot, és szerintem minden egyes szakbizottsági elnöknek eleget kell tennie a kapott mandátumnak, és hasonlóan kell eljárnia. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a teljesen világos állásfoglalást. Mindkét kérdés, amelyet felvetett, igen fontos. Correa de Campos úr jelentésében ez szerepel, talán ezért őt hívnám fel, hogy röviden válaszoljon arra, amit mondott. Azt hiszem, hogy pozitívan fogadja ő is, illetve az árnyék jelentése. Köszönöm szépen, hogy eljött, de ez azt is mutatja, hogy az egységes piaci szabály mennyire fontos, hiszen ez kihat a közlekedésről, és azt hiszem az egész szakbizottság nevében szólhatok, amikor azt mondom, hogy integráltuk amennyire csak tudtuk ambícióinkba a közlekedést, az EU 2020-as stratégiába és a gazdasági növekedési stratégiába. De itt még van mit tenni természetesen ezért volt szükség az esélyes piaci szabályra. Ez kihat sok területre, mint mondta a versenyképes közlekedési szállítási hálózat előfeltétele az egységes piac jó működésének. Biztos vagyok, hogy kollégáim is részt kívánnak venni ebben a munkában. A utazással kapcsolatban is azt hiszem nagyon jól elő együtt tudunk működni az önök szakbizottságával. Most pedig Antonio Fernando Correira de Campos kap szót, mivel a jelentése azzal foglalkozott, amit Simpson úr mondott. Ö, utána ö, Busoly úr következik. Ö, de talán Simpson úr is válaszolhat. Köszönöm szépen, Simpson úr, nagy ö, öröm, hogy itt találkozhatunk. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk Természetesen elküldhetett volna egy feljegyzést írásban, nagyon elegáns, de az annyi léte itt sokat segít, mutatja, hogy érzékenyek a javaslatainkra. Hadd mondjam el, hogy teljesen egyetértünk önökkel, és főleg az ország, amelyet képviselek, hogy a transeurópai közlekedési hálózat mennyire fontos. Ami az utasjogokat illeti, úgy gondoljuk, hogy az utóbbi tíz évben óriási forradalom történt a légi szállításban, légi közlekedésben. A vasúti megoldásokat még nem használja ki a teljes potenciálban. illetve nem elég szakszerűen, nem ez elég üzletszerűen, ami a, az utasok szabad mozgását illeti. Ez a cél. A túlzott díjak és támogatások, kivásárlások komoly gondot okoznak nekünk. Végezetül pedig szeretnénk megvizsgálni azon ajánlásokat, amit Malcolmnak elküldött. Nem tudom, hogy ezek már mindenkihez eljutottak-e. Még nem érkezett meg. Várjuk az ajánlásokat, és oda fogunk rájuk figyelni. Köszönöm szépen! Most akkor rátérünk a harmadik jelentésre, Christian Silvio Busolyra. Róla szent Kreuzmann úr csatlakozhat még más is, és az árnyékvető Turnisian úr. Lokagár nem úgy tűnik, mintha mindenki a feszaklistájára jelentkezne, de akkor először is Christian Busolyt halljuk, ő a harmadik jelentéstevőnk. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egységes piac az egyik legnagyobb eredményünk, és a növekedés alapját képezi. Az, el, az egységes piac működésén lehet javítani, úgyhogy elmélyítjük és jobban odafigyelünk a polgárok és a vállalataink szükséges, szükségeire. Úgy gondolom, hogy az egyszerű, az egységes piac elsősorban a vállalkozásoknak, vállalkozások elvárásainak kell megfeleljen ez válasz azon kívásokra, amelyekkel találkoznak a vállalkozások a globalizált világban. Az egységes piaci szabály és az EU 2020-as stratégia egyensúlyba kell kerüljön. Ennek érdekében az innováció jobb környezetet kell biztosítani. Mindannyian szeretnénk egy európai szilikonvölgyet, de ehhez konkrét lépéseket kell tenni. Például az ipari és szerzői jogok védelmére gondolok. Meg kell erősíteni az európai védjegy gyár kapcsolatos szabályokat. Az EU projekt részvények mást képviselnének, mint az euró részvények. Természetesen a részleteket meg kellene tárgyalni, hogyha ilyen javaslat születik. Másrészt egységes digitális piac szükséges. Az elektronikus kereskedelem ösztönzése egyformán fontos a vállalkozásoknak és a fogyasztóknak. Az egységes piac a digitális tartalom egységes piaca is kell legyen. Itt a kalózkodás megelőzésére gondolok, illetve a szerzői jogok védelmére, megerősített védelmére. Ez szükséges ahhoz, hogy innováció legyen, mert biztosítani kell, hogy a tulajdonos jusson hozzá a bevételhez. Megfelelő intézkedések szükségesek eh, azért, hogy az esélyes eh, piac vállalkozás barát legyen. Oda kell eh, figyelnünk a kis és középvállalatokra. Őket érinti leginkább a piac fragmentálódása. Ők a gazdasági növekedés alapjai, ők adják várhatóan a legtöbb új munkahelyet. Hozzá kell jussanak a több tőkepiachoz, a közbeszerzésekhez. A KKV-knak ki kell fejleszteniük tevékenységüket a piacon. Adóügyi intézkedések is szükségesek, hogy ezt elérjük. Nem szabad adó szabályokkal, bonyolult szabályokkal a határon átnyúló tevékenységet akadályozni. Egységes szerkezet szükséges ezen a területen is. Az utolsó terület pedig véleményem szerint a szolgáltatások egységes piaca. Itt gondolok az online szolgáltatásokra is. Ez a digitális agendának is megfelel. Ezek a modern világ szolgáltatásai. Még egy szó azzal kapcsolatban, hogy milyenek a technikai aspektusok. Nos, ezeket a prioritásokat tudtam a bizottsági javaslatból azonosítani ezek tűnnek az 50 közül a legfontosabbaknak. Néhány ajánlás is jó lenne ehhez hozzáfűzni. Más kollégák más prioritásokat állapítanak meg nyilvánvalóan. Készen vagyok az árnyék jelentés, a bizottság egyéb tagjaival is ezt megvitatni. Néhány szót szólnék az elkövetkezendő lépésekről. Tegnap és másik két jelentéstevő egyetértettünk abba, hogy milyen legyen a szerkezete a három jelentésnek. Egy új szakasz foglalkozik az öt legfontosabb akcióval. Konszenzus szükséges arról, hogy mi legyen ez az öt prioritás ezt az árnyék jelentéstevőkkel meg fogjuk vitatni valószínűleg a februári Strasburgi héten. Szintén szükséges, az át, szükségtelen átfedés elkerülendő a három jelentés között. Correa Campos úr a kereszivatkozásokat vetette fel, talán ez lenne a megoldás ahhoz, hogy ne legyen átfedés. Mindannyian megpróbálunk úgy eljárni, hogy elérjük a célt úgy, hogy koherens legyen a végső három jelentés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mind három jelentéstevőnek. Most pedig eh, lássuk is szólal fel. Ezt javaslom. Úgy gondolom néhány, némi logika legyen ebben először, és az árnyék jelentéstevő kapjanak szót. Azt javaslom, hogy ebben a sorrendben halljuk őket, ahogy eddig hallottuk a jelentéstevőket. A jelentéstevők minden blokk után hozzászólhatnak, ha kívánják. Tehát ez a struktúra. Remélem nem nagyon bonyolult. A árnyék jelentéstevők, gondolom, megértik Kanyát is jelentése kapcsolatban. Ebben a sorrendben fognak elhozni hozzászólt Udán Kalnyáti asszony, utána a másik jelentéssel kapcsolatban Törn, Kreuzmann, én és Trenta Filidis úr, utána vállalkozás és növekedés van jó, van csak itt az árny és jelentéktelés költ, utána Kusznyik úr, Kolecavil, Geracavil, Style jelentkeztek még ha más is van, akkor kérem szóljanak. Tehát először az árnyék jelentésre, utána mások. Rule asszony jelezte, hogy fel kíván szólalni. Azt hiszem így sikerült ezt jól megszerkeszteni. De rugalmas vagyok, ha változtatást kívánnak. Egyre itt tartunk. Most akkor kezdjük a megjegyzésekkel. Az árnyék jelentéstevők természetesen más jelentései szólhatnak, de a saját jelentésükről. Lihigárd kolléga először a Kanyeti jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy az első jelentésnek vagyok a árnyék jelentéstevője, gazdaságirányítás és partnerség. Köszönöm szépen ezt az átfogó jelentést. Mi támogatjuk ezt, és nagyon örülök, hogy a javaslataim többségét belevette az előadó a jelentésbe. Néhány dolgot szeretnék hozzátenni. Úgy gondolom, hogy néhány van néhány bekezdés, amit erősíteni lehetne. Például általában a bevezetőben erőteljes üzletet kell küldenünk, vagyis szükségünk van arra, hogy következetesebben, szigorúbban végrehajtsák az EU joganyagot. Ez jó lenne az elejére, és szerintem a 14-es bekezdésnél, amikor az egységes szerződésekről van szó, ezt is jobban ki kellene emelni az egyablakos ügyintézést, és Gephardt úrnak van egy jelentése a szolgáltatási irányelvekről, ezzel összhangba kellene hozni. A 14-esnél szeretnék egy albekezdést, az elektronikus azonosítás, elektronikus aláírást szeretném itt kiemelni annak fejlesztését. Ennyit szólnék a 14-esről, és a 20-as bekezdésben az alternatív vitarendezésnél ezt az online fogyasztók számára is meg kellene teremteni, mert ez a bizalmat erősíteni és a határon átnyúló elektronikus kereskedelmet. 24-es, 25-ös bekezdés, néhány szót szólnénk itt a legfontosabb lépésekről az irányítás partnerség megerősítése érdekében. Ki kellene emelni itt azt, hogy ezek a bekezdések alapvetőek, hogy őszinte legyek. Nem hinném, hogy a bizottság mindez idáig sikeres lett volna az egységes piac újraindításában. Szerintem valamit tenni kell, és ezek nagyon fontos bekezdések, hogyha lehetséges, akkor támogatnám azt, hogy ezeket erősítsük. Már annyiszor szó volt róla ebben a bizottságban. Ahhoz, hogy újraindítsuk ezt a piacot, ahhoz véleményem szerint hathatósan kell fellépni a tanácsnál és a bizottságnál azért, hogy még jobban tudjanak lépni az egységes piac újraindításában, ezért itt mindenre kiterjedő bekezdésekre van szükség a végén. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, Lichtegárd úr. Elnézést, hol is tartunk. Rull asszony, majd McClarkin asszony, Kreutzmann úr azt mondta, hogy két minőségben van jelen ma, mert előadó a foglalkoztatási bizottság részéről az első jelentés illetően, úgyhogy ő is kap időt. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert nagyon sok mindennel foglalkozott, amit már megvitattunk, és valóban jó jelentést írt, amely következetes is, és felöli a legfontosabb pontokat. Nem szeretnék kitérni arra, ami már elhangzott, csak szeretném kiegészíteni a Szolvit és az Egységes Európai Piacról szóló aktussal. Ezek problematikus problémák, két dolgot szeretnék kiemelni. Mindkettő a konzultációs folyamatra vonatkozik a bizottság részéről. Azt hiszem, hogy ezen még lenne javítani való. Többször már elmondtam, hogy fontos számomra, hogy ezt a konzultációs folyamatot átláthatóbbá tegyük mert sokan, akik részt vesznek ebben a konzultációban, nem is tudják, hogy mi történik a válaszaikkal, a felvetéseikkel. Azt hiszem, hogy a konzultáció, amely valóban el kell, hogy érje a polgárokat, nos, annak mindenféleképpen átláthatónak kell lennie, és fontos az, hogy milyen formában dolgozza fel a felvetéseket, illetve a válaszokat. Ezen a területen a bizottságnak még van javítani valója. Én csodálkoztam a statisztikákon, a részt, részvételi atár, ö, arányt illetően a, azt hiszem, hogy nem túlságosan magas az az arány, és ezért nem beszélhetünk reprezentatív kutatásról. A bizottságnak tehát tisztában kellene dolgozni a területen, hogy a tudományos igényeknek is meg tudjon felelni. És egy másik pontot is kiemelnék, a 48-as javaslatot említették, Nos, itt milyen érdekeltekkel, milyen csoportokkal folytatta le a bizottság a konzultációt, illetve akarja lefolytatni, és milyen csoportokkal akarja ezt a párbeszédet erősíteni ez a kérdésem. És nagyon csodálkoztam azon, hogy az utolsó pontoknál a regionális helyi önkormányzatok is említésre kerülnek. Nem tudom, hogy az angol fordítás itt helyes. -e. Ez a 48-as javaslat utolsó pontja. Nem tartom helyesnek, az új Lisszaboni szerződés fényében, ami ugye a helyi, ön, helyi önkormányzatok jogait erősíti, és a régiók bizottságának erősebb jogokat adott. Nos, azt hiszem, hogy a regionális bizottságnál is, a régiók bizottságánál is fel kellene ezt vetni, hogy a helyi és regionális önkormányzatok, amelyek a leginkább érintettek az európai jog végrehajtásánál, ott talán őket sokkal erősebben és más módon kellene bevonni a konzultációs és párbeszéd folyamatába. Ez volt a két megjegyzésem. Ah, uh, Köszönöm szépen. McLarkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Üdvözlöm ezt a jelentést, Kalniete asszonyét, hiszen a jobb végrehajtást célozta meg. Sok vita volt már erről, ami a megszorításokat illeti, megértem azt, hogy ön frusztrált ezzel kapcsolatosan. Kiemelnék néhány dolgot. A korrelációs táblázatot üdvözöljük azért, hogy az egységes piaci szabályokat megvalósítsuk, és ez az átláthatóságot javítja a tiszta szabályzással kapcsolatosan én óvatos lennék. Itt kell némi rugalmasságot hagyni, figyelembe véve, hogy a különböző tagállami jogrendszerek mások és mások. Legyünk itt óvatosak, ami a belső piaci rendszert illeti, és az egységes megoldásokat, egyablakos rendszereket, ezt támogatjuk, és jó, hogy erre van utalás. Ami a monitorozást és a referenciákat illeti a riasztási, előrejelzési mechanizmust jó lenne hozzátenni ehhez a jelentéshez is. Az is fontos, hogy összpontosítunk arra, hogy az átültetési deficitet megszüntessük. És itt egyelő esélyeket kell teremteni azért, hogy minden tagállam megvalósítsa a joganyagot. Ami az átültetés korlátait, akadályait illeti, ezeket csökkenteni kell, valamint bevált gyakorlat javaslata, ahogy ezt eh, Kanyete asszony kiemelte a jelentésében. Szeretném elmondani, hogy a cél a jól működő egységes piac. Hát azért vagyunk itt. Mennyire fontos, hogy legyen növekedés és munkahelyek legyenek, úgy, hogy eh, mindegyik eh, okot és mindegyik módosítást ezzel összhangba kell hozni, hiszen ezzel munkálkodunk. Elnök, köszönöm szépen, McCarthy asszony. Most Repo úr csatlakozott, ő az árnyék jelentéstevő a szocialista frakció részéről, úgyhogy Kreuzmann úrnak adom meg először a szót a foglalkoztatási bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Kalnyét képviselőnek a remek munkáért, ami nagyon jó alapot ad a munkához, de a governance német fordítása, mint gazdasági irányítás, sürgősen korrigálandó, hiszen a kommunizmus újrabevezetése bizonyosan nem áll a jelentéstevő szándékában, és nem felel meg a liberális álláspontnak. Nos, a tartalmat illetően egyetértek az árnyék jelentéstevővel hogy inkább rendeleteket kellene alkalmazni irányelvek helyett, ez vezetne az egységes piac nagyobb jogbiztonságához ez konkrét, hogyha ez konkrét esetekben nem lehetséges, akkor megfelelőségi táblázatokat kell kialakítaniuk a tagállamoknak, hogy megvizsgálják, hogy hogyan hajtják végre az európai jogszabályokat. A konkrét kulcsintézkedéseket kell javasolni, mint például azt a követelést, hogy legmagasabb politikai szinten, tehát az Európai Bizottság és a Tanács elnökét illetően kell kialakítani az egységes piac újra élesztésére irányuló hatáskört. Barroso és Rompuy úrtól alig hallhattunk, valamit ezzel a témával kapcsolatban. Jó elképzelésnek tartom, hogy szakaszonként nézzük meg a végrehajtás eredményeit, például már a tavaszi csúcson, az Európai Tanácson a foglalkoztatási szakbizottság részéről készített véleményemben hangsúlyozom, hogy az egy, a belső piac egységesítése csak annyiban lesz lehetséges, amilyen sikerül a polgárokat, valamint a vállalkozásokat, különösen a KKV-kat a mindennapokban ö, meggyőzni arról, hogy ennek konkrét erőnyei vannak. Tehát itt az irányítás az alapvető, hogy elérjük a szociális és gazdasági céljait az egységes piacnak. Most a foglalkoztatási szakbizottság szempontjából a munkavállalók szabad mozgása nagyon fontos, a magas foglalkoztatási szint, a megfelelő szociális védelem, a szociális kirekesztés leküzdése, a képzés-oktatás magas szintje és a nyugdíjak hordozhatósága az EURES és a Solvit is nagyon fontosak, amelyek a polgároknak konkrét információkat nyújtanak, valamint fontos a foglalkoztatási lehetőségekről való tájékoztatásuk is más tagállamokban. Tegnap vitát folytattunk, ami a egységes, egyablakos rendszert illetően jelenleg történik, illetve jobban mondva egyáltalán nem is történik. Nos, ez egy nagyon nagy akadálya ennek a kezdeményezésnek, és jelentős javulásra lenne szükség, hogy egyáltalán ezeket a partnereket nevesítsük, és nyelvi kompetencia is fennálljon. Ez ennek az irányelvnek mindenképpen nagy hiányossága mostanáig Nos, az európai döntésekben valamennyi szereplőt be kell vonni, a népességben így lehet az egységes piac elfogadottságát javítani és a bizalmat visszanyerni. Tehát egy nyitott párbeszédre van szükség az érintettekkel, és nem pedig Brüsszelben zárt ajtók mögött kell ezeket a megbeszéléseket lefolytatni. Sokkal erősebb együttműködésre van szükség a szociális partnerekkel, a jogszabályok erőteljesebb alkalmazása révén, hiszen csak közös erőfeszítéssel ö, hajthatjuk végre az európai jogot eredményesen ezen a területen. Az időtervet illetően az EMP szakbizottságban ö, február 14-én szavazunk majd erről. Remélem, hogy ö, a foglalkoztatási szakbizottság véleménye segíteni fog a jelentés elképzelés, elkészítésében, és megfogadják tanácsainkat. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Minden jót kívánunk a foglalkoztatási bizottságnak. Berez asszony nagy fontosságot tulajdonít az együttműködésnek. Most pedig Repó úrnak, árnyék jelentéstevőnek adjuk át a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Sajnálom, hogy késve érkeztem. A, az időbeosztásom az utolsó pillanatban változott általánosságban, bár nem tudtam a vita elejétől fogva jelen lenni, de örülök Kárnyete asszony jelentésének, jól felépített és figyelembe veszi mindazt, hogy hogyan lehet javítani az egységes piac működését. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatai is nagyon jók voltak, de most, hogy nálam a szó, Szeretnék néhány fontos kérdést felvetet, felvetni. Először is jelentős dolog, hogy a, az EU joganyag jobb megvalósításán dolgozunk nemzeti szinten. Szerintem ez döntő. Ami pedig a korrelációs táblázatokat illeti, ezek is fontosak, és fokozottabban kellene őket használni. Támogatom ezek felhasználását. Másik a szütemterv. A tagállamoktól azt kívánják, hogy bizonyos határidőket tartsanak be, vagy kötelezik el magukat, amellett, hogy meddig valósítják meg, milyen időpontig az EU joganyagot, és hogyha ez nem történik meg, akkor szabálysértési eljárásokat kell bevezetni, vagy el kell dönteni, hogy mi történik akkor, hogyha valamely tagállam nem hajtja végre az EU joganyagát. A megvalósítás támogatásán mellett fontosságot kell tulajdonítani az EU jogszabályok minőségének, mennyiségének. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert hogyha nem világos ez az átültetés, akkor ezt megtudják az EU állampolgárok is. Éppen ezért támogatjuk a párbeszédet az állampolgárokkal és a társadalommal. Ugyanez vonatkozik a jogalkotási munka nyitottságára, ahhoz, hogy pontos, konkrét információkat kapjunk az EU jogszabályok hatásáról. Konkrét javaslatokat szeretnék kapni az Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy hogy fogják biztosítani az állampolgárokkal való széles körű párbeszédet. A bizottság megértette velünk, hogy használni fogja a korrelációs táblázatokat, valamint más struktúrákat is. Úgy gondolom, hogy ezek, ezeket természetüknél fogva támogatni kell az IMI, szintén fontos módszer, és a hatóságokkal való együttműködést is támogatni kell. Az IMI rendszer továbbfejlesztése rendkívül jelentős. Az elektronikus irányítást jobban kell alkalmazni, ahogy ez Buszoly úr is kiemelte a jelentésében, jelentés tervezetében. Másik a technikai megvalósítás, és az, hogy a jogalkotási akadályokat elhárítsuk. Ami a fogyasztókat illeti. Azért vagyunk itt, hogy őket szolgáljuk, és nem szabad az irányítást csak a legmagasabb szinten megtartani, hanem a jelentéseket is, és az irányítást is alapszinten kell alkalmazni. Néhány kis vagy új tagállamban nagyon nehézkes az irányítás, vezetés. Az első helyen a fogyasztók és az állampolgárok álljanak. Elnök, köszönöm szépen. Igen, hasznos megjegyzéseket hallottunk. Szeretném megkérdezni, hogy ki szeretne még hozzászólni ehhez a vitához, Krajcevit asszony. Szeretnék Szanának gratulálni, hiszen foglalkozott az összes kérdéssel, mindazokkal a kérdésekkel, amelyek fontosak a bizottság számára. Átfogó, holisztikus megközelítése van szükség, például a megvalósítás, az átültetési hiányok és a szabálysértések kérdése. Mindez a bizottság illetékességébe tartozik az egységes piac, éppen ezért az Európai Bizottságot felhívjuk arra, hogy tegye magáévá ezt a feladatot, vagyis az egységes piac újraindítását. A másik a szabályok, rendelkezések lebontása, a kisvállalkozási aktusra utalnék, a az egységes piac újraindításához a legfontosabb lépés a bürokrácia csökkentése, és felhívnám a kollégáim figyelmét, erre is köszönöm. Keparapi asszony szintén kért szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy éppen ez az utolsó pont, egy vitás pont lesz legalábbis az én frakciómmal mert a dereguláció önmagában nem lehet válasz. Az észszerű jó szabályozás lehet az alapja az európai szakpolitikának, ez az a válasz, amire itt szükségünk van, és ebben az összefüggésben az utolsó megjegyzésével kapcsolatban, ami önnek éppen hiányzik, Nos, ö, azt nem tudom, hogy ez jó lenne, hogyha szerepelne a jelentésben. Amit jónak találok mindenképpen az, hogy megpróbálunk egy egységes megközelítést kialakítani, ahogyan ezt már Koreira úr is említette, és Kanyete asszony jelentésében, ahol a jobb irányításról van szó, és itt Kreutzmann úrnak igazat adok, a kommunizmust bizonyosan nem akarjuk újra bevezetni, a gazdasági irányítás az teljesen rossz fordítás az e-governance fogalmának. Nem tudom, hogy milyen német szó lenne egyébként alkalmas, még mindig keressük a helyes megoldást, de ez a e- jelenlegi megoldás mindenféleképpen rossz. Nos, Kalnyét asszony, ön elmondta, hogy a kölcsönös értékelés rendszer egy egészen jó rendszer, hogy mindenhol vagy lehető legtöbb helyen ezt be kellene vezetnünk. És itt egy nagy kérdőjelet kell tennünk. Azt hiszem, hogy bizonyos területeken ez egy jó eszköz lehet, egy jó ö, eszköz, amit azonban nem tudom, hogy mindenhol alkalmaznunk kell -e ezt. Az Európai Parlament legalábbis a szolgáltatás irányelv vitája során egyhangulag az ön frakciója javaslatára azt mondta, hogy ezt az kölcsönös értékelést ki kell venni a szolgáltatás irányelvből, és a tagállamok akarták annak idején ezt feltétlenül. A tagállamok pedig most azért panaszkodnak, mert hatalmas bürokratikus terhet jelent ez. Azt hiszem, hogy bizonyos területeken ez jó lehet. A szolgáltatási irányelv esetén egyáltalán nem olyan téves ez, éppen ezért felülvizsgálom két-három évvel ezelőtt kifejezett véleményemet ezzel kapcsolatban. Azonban nagyon óvatosan kell ezzel az eszközzel kapcsolatban eljárnunk, mert a tagállamok tisztviselői nem tehetjük cselekvésképtelenné azáltal, hogy állandóan jelentéseket kell olvasniuk, illetve más tagállamok jelentéseit kell értékelniük, és ugyanakkor saját munkájukat nem tudják ellátni. Tehát azt hiszem, hogy ezt át kell gondolnunk. Éppen ezért erősebb figyelmet kell fordítanunk a korrelációs táblázatokra, amelyek a véleményem szerint jobb eszközt jelentik az ön jelentésében talán relativizálni kellene még ezt a megközelítést, hiszen a szakbizottságban elhangzott, hogy tanulmányt akarunk készítetni, hogy azt értékeljük, hogy a kölcsönös értékelés egyáltalán milyen eredményeket hoz, illetve a korrelációs táblázatok milyen eredményekre vezetnek. És a tanulmány alapján tudunk majd kialakítani egy szilárd véleményt a parlament részéről. Tehát nem lenne jó, ha ebben a szakaszban ezt a követelést felvennénk a jelentésbe, ahogyan jelenleg ez ott szerepel szerepel. Éppen ezért lenne ez a kérdésem ezzel a ponttal kapcsolatban. Egy másik dolog, amely szintén fontosnak tűnik számomra, és itt Kreutzmann úrnak igazat adok, Európai Parlamentként amit a szolgáltatás irányelvvel teszünk, nos ennek keretében meg kell néznünk, hogy a tagállamok hogyan hajtják végre ténylegesen ezt az irányelvet. És hogyha az egysége, egységes egyablakos rendszert megnézzük, ez egy katasztrófa, hiszen ö, 22 tagállam vezette be ezt, 17-en némileg, de csak 9-en vezették be teljes mértékben, és ez bizonyosan nem jó. Nos, ez itt nem a jogalkotás problémája, hanem a végrehajtásé. Éppen ezért Kalniete asszony jelentésében nagyobb súlyt kell helyeznünk arra, hogy mi a helyzet a végrehajtással a tagállamokban, illetve a tagállamok felelősségével az európai irányítás szintjén. Tehát sokkal erősebben kell vizsgálnunk még ezt a kérdést, hiszen itt nem csupán európai politikáról van szó, hanem tagállami politikáról is. Az is szerepet játszik ebben, és a kettő összjátéka nagyon fontos és ez egy másik kérésem a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Más kére szót. Kanyeti jelentéssel kapcsolatban? Tessék, Telen asszony. Köszönöm szépen, elnökök. Köszönöm Kanyeti asszonynak. Egymáshoz kapcsolódnak a témák, amelyekkel foglalkoztak a jelentéstevők nehéz megtalálni, hogy eh, ki az illetékes biztos ugyan ilyen eh, alapon. Itt eh, gyakorlatilag a 50 szabályt kell alkalmazni a jövő év végéig. Ez nem tudom mennyire realisztikus, de vannak kulcs prioritások ez a gazdasági kormányzásnak azt a az aspektusát vett fel, hogy hogy jut el a kormányzás a polgárhoz. Ne felejtjük el, hogy milyen szoros ez az ütemterv. nem szabad túl ígérni magunkat és alul teljesíteni. Annyit kell ígérni, amennyit tudunk teljesíteni. Gepár asszony elmondta már, hogy az előző egységes piaci szabályokat nem sikerült végrehajtani jobb ütemtervet kell kidolgozni. Tehát ez a lényeg, így kell elképzelni a mi munkánkat. Munkahelyteremtés és növekedés, így lehetne megfogalmazni a fő célokat. Kálniáti asszonytól és a többiektől azt kérném, hogy fogalmazzák meg, hogy mi a fő cél. Ripott úr beszélt a digitális agendáról. Igen, és ebben valóban teljesítenünk kell, amit vállalunk. Ez prioritás. Tehát a három jelentéstevőnek a figyelmébe ajánlám, hogy a digitális agenda feltétlenül bele kell tartozik az öt prioritásba. A, ö, arról beszéltünk, hogy ez egy milyen fontos téma, akkor, amikor költségvetési megszorítások vannak. Amikor a prioritásokat megállapítjuk, akkor figyelembe kell vennünk az elnökségi agendát is. Nekünk, szakbizottságnak nyomást kell gyakorolnunk, hiszen az elnökség is képviselve van körünkben, hogy a mi képünk is hangot kapjon a egységes piacról. Köszönöm szépen az értékes gondolatokat. Két megjegyzésem lenne magamnak is. Bramte asszony, nem tudom, hogy mikor kíván felszólalni, melyik szegmens végén, és ennek Anyáti asszony kap szót. Tehát két megjegyzés a magam részéről. Repóz asszony szavaihoz kapcsolódnék. A belső piaci információs rendszerrel kapcsolatban. Több mint 300-an foglalkoznak a belső piaci információval azt hiszem, eh, hogy ez nem eléggé kihasznált eszköz az egységes eh, piac szempontjából. Az egységes eh, piac a helyi szinten is meg kell mutatkozik. Svédországban egy helyi önkormányzattal tárgyaltunk erről. Kanyátyai asszony E jelentése e, kiemeli ezt az aspektust. A szakmai képesítések kölcsönös elismerése a következő megjegyzésem e, témája. Egyes országok szeretnék, hogyha egyes szakmák elismerése külön jogkörük maradna, és diszkrecionálisan dönt, dönthetnének. Ami a kölcsönös értékelés illeti, a bizottsági jelentés olvastam erről, nagyon érdekes, és a tegnapi konferencián is szó volt erről, de hát sajnos összeomlott a közlekedési rendszer, és ezért én nem tudtam el menni erre a konferenciára. A Birminghami repülőgépem hat és fél órát késett, ami a szokásosnál jelentősen több. Ölegepen asszony ott volt, és a szakbizottságot határozottan képviselte. A kölcsönös ö, értékelés tehát ö, nagyon fontos. Kányáti azt is ezt írja, de talán ezt még hangsúlyozni kellene jobban a dokumentumban. Ez biztosítja az átláthatóságot. Nem világos a polgár számára, hogy milyen kritériumok alapján történik ez az értékelés. Azt hiszem, hogy ezt a részt külön támogatni kéne. Az átláthatóság kedvéért. És talán nyilvánosan meg is kellene ezt vitatni. Az IMCO az első ilyen fórum, de mások is szóba jönnek. Tudom, hogy várták tőlem, hogy ezt mondjam. Hogyha ezzel kapcsolatban más nem készítem, nem te asszony kap szót, és talán szól arról, hogy a kormányzásra a bizottság milyen német kifejezést tart megfelelőnek, mert egyesek a szemöldöküket húzogatták, de hát talán van válasz erre. Uh, thank you, Chair. And, uh, Köszönöm szépen. Uh, nehéz feladatot kapok, hogy a megfelelő szót megtaláljam a kormányzásra, és nincs itt a megfelelő német szószedetem ehhez, de hát majd titkárság megkeresi a megfelelő kifejezést. Köszönöm szépen először is. Kányáti asszonynak a jelentését. Nagyon örülünk, hogy ilyen erősen kiemeli a számunkra is fontos szempontokat. Valóban erőfeszítés történik, hogy a prioritásokat megállapítsuk a magunk munkaprogramjában is próbáljuk megállapítani a prioritásokat, és persze végrehajtani, amit megállapítunk. A vita még folyik, a bizottság február végén, március elején beszámol arról, hogy hol állunk, milyen válaszokat kaptunk. Eddig meg kell mondjam, hogy nem nagyon sok választ kaptunk azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a vita, egyre erőteljesebb, hangosabb a vita. A egyes regionális hatóságok is érdeklődnek ez iránt. A régiók bizottsága is érdeklődik, és arra számítunk, hogy sok input érkezik. Sajnos az utolsó pillanatban, február végén számítunk erre, de tudatában vagyunk annak, hogy az a mozgalom, amelyet elindítottunk, a helyhatóságokhoz és a polgárokhoz is eljött, és így sikerre számítunk. Egy kérdőívet bocsátatunk közül az internetem Eddig főleg polgárok válaszoltak rá. 150 válaszunk van, ami nagyon kevés, de a válaszok többsége a polgároktól származik. Ez nagyon jó jel. Most pedig, ha szabad, elnök úr, rátérnék néhány felvetett kérdésre. A kölcsönös értékelés szerepével kapcsolatban Gerhard asszony véleményét osztom. Az egységes piaci szabályban a bizottság azt így mondta ki, hogy ezt a fő szabályként kell tekinteti. Ez nem meríti ki az összes lehetőséget. Pontosítani kell a kritériumokat valóban. Akkor kell használni, amikor nem, amikor új új jogszabály jelenik meg eh, nemzeti szinten, akkor érdemes ezt az értékelést megejteni. Informáltan kell tehát dönteni, hogy hogyan járunk el, ami a táblázatokat, korrelációs táblázatokat illeti, ez már korábban is felmerült a bizottság részéről, és nagyon örülünk, hogy a parlament ezt teljes merszélességgel támogatja. Teljes korrelációs táblázatokat szeretnénk, és ezeknek a nyilvánosságra hozatalát az egységes piaci szabályozás összefügg a az EU 2020-as stratégiával. Teljesen egyetértünk ezzel. az EU 2020-as stratégia megvalósításáról valóban rendszeres jelentés kell szülessem meg kell vitatni, hogy milyen az előrehaladás. Végezetül pedig a tanács elnökségének a bevonása. Nos, ezzel kapcsolatban szeretném megnyugtatni önöket, az elnökség úgy a magyar, mint a lendő lengyel elnökség együtt kíván működni azokkal az elnökségekkel, amelyek 2012 kettő végéig lesznek ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm. A magyar miniszter, aki a múlt héten látogatott el hozzánk, szintén biztosított minket erről, és a előadó jelentésében is szerepel, úgyhogy a mostani elnökség erőteljesen elkötelezte magát emellett, és ez nagyon bátorító. Kérem most pedig Kanyáti asszonyt, hogy foglalja össze a mondandóját. Sajnos lett nyelvről nincs tolmácsolás ezen az ülésen, úgyhogy ez egy kis fennakadást okozott. So, Mr. Chairman, I should... Elnök úr, meg kell mondjam, kicsit összezavarodtam, mert megakadályoztak abban, hogy az anyanyelvemet használjam a vitában, pedig jogom van ahhoz, hogy az anyanyelvemet használjam. Az administratív nehézségek szerintem nem indokolják azt, hogy az Európai Parlamentben, a szakbizottságban, ahol teljes jogú tag vagyok, a saját nyelvemet, az anyanyelvemet használjam. Tudok azért néhány más nyelven is, de azért ez nem indok arra, hogy ne beszélhessek anyanyelvemen. Megpróbálom akkor más nyelven ezt megtenni, és nagyon remélem, hogy következő alkalommal nem kerülök hasonló helyzetben. helyzetben. Először is köszönök minden megjegyzést. Köszönöm azoknak a tagoknak, képviselőknek, akik hozzászóltak a jelentésemmel kapcsolatosan az önök javaslatai mind azt eh, szolgálják, hogy javítsuk a jelentést, és vannak itt kulcs jelentésségű szavak, kifejezések, vagyis az, hogy az egységes piacot erősítsük minden úton, módon, végrehajtás, szabálysértési eljárás indítása az Európai Bizottság elnöke szerepének megvilágítása, stb szeretnék részletesen szólni az elhangzottakról. Lokegárt úr a 14-es bekezdésről szólt, és arról, hogy szükség van egy albekezdésre. Nekem is az a célom, hogy a szociális hálót, a világhálót jobban alkalmazzuk, és minden módon az egységes piacot különböző eszközökkel támogassuk például az Európa portál alkalmazásával. Egy másik módosítás, amelyet szeretnék belevenni a szövegbe, a Solvit hálózat kiemelése és az EU pilot, vagyis kísérleti terveinek, projektjeinek megvalósítása. Most Rosa Tunra nézek, és a többi kollégára, erősíteni kell az alternatív vitarendezés megoldásának lehetőségeit, és egy olyan fórumot kell kihasználni, amely az egységes piacsal, annak fejleményeivel rendszeresen foglalkozik. Részben már válaszoltam Rúle asszonynak. Úgy gondolom, hogy a konzultációs folyamat az érdekeltekkel, az európaiakkal, valamint a helyi hatóságokkal az egységes piac támogatása érdekében. Mindezt ki kell emelni a jelentésben. McClarkin asszony, nagyon örülök, hogy támogatja a korrelációs táblázatok szükségességét. Ez valóban vitatárgya lesz a tanácsban, ezt már teszteltem Lettország esetében, Lettország ellene van a korrelációs táblázatoknak. Az is igaz, hogy a több szabályzás, az erre vonatkozó irányelveket óvatosan kell kezelni, viszont mégiscsak szükség van erre a megoldásra a jelentésünkben. Uh, I thank Mrs köszönetet mondok Meglárk asszonynak, azért, mert megerősítette azon meggyőződésemet, hogy a tagállamok szerepét ki kell emelni az átültetés terén, ezen kötelezettségük terén, és valóban világos ütemtervet kell itt kialakítani, ezért emeltem én is ki a benchmarkokat. Reportul utolsó megjegyzése, megjegyzésem erősíti, amit ön is mondott, vagyis az átültetés a tagállamok részéről, ezt erősíteni kell. Kritzman úrnak köszönöm a megjegyzését, legalábbis a jelentésem említett részéről tett megjegyzéseit. Ön inkább szabályozást, mint irányelveket akar. Ez nekem is fontos elem, de természetesen a bizottságra tartozik, és mindannyiunkra, hogy a megfelelő kifejezéseket alkalmazzuk a jelentésben erre vonatkozóan. Majd pedig szeretnék egy kicsit több megbeszélést Anna Korácával a szabályzások lebontásáról, azért, hogy ezt jobban megértsem. Gerfárd asszony, köszönöm a megjegyzéseit. Vagyis az, hogy a kölcsönös értékelést pontosabban meg kell nézni, saját tapasztalatát említette, és a szociális kérdésekkel is foglalkozni kell, hiszen jó eredményeket akarunk elérni. Az is fontos, hogy hogyan hajtják végre a tagállamok ezeket a jogszabályokat. Steiner asszony öt prioritásról beszélt. Én most hetet javaslok jelen pillanatban, de tudom, hogy 5 plusz 5 plusz 5 prioritást kell együttesen kialakítanunk. Együtt kell döntenünk erről, én nyitott vagyok, és üdvözlöm az önök javaslatait. Mint elmondtam, a digitális menetrend számomra rendkívül fontos, és fogok erre vonatkozóan módosításokat kidolgozni. Malcolm Harbour, önnek mindenképpen igaza van arra vonatkozóan, hogy nincs megfelelő információs rendszer az egységes piacról, valóban ez engem is összezavart, mert döbbenete láttam, hogy milyen sok egyablakos rendszeren létezik. Először ezeket értékelni kellene, majd pedig átláthatóbb rendszerbe foglalni, amely egyúttal jól működik. Általában ennyit szerettem volna mondani, hogyha kihagytam néhány pontot, megjegyzést, akkor kérem, lépjenek velem kapcsolatba, megvitatjuk. Még egyszer elmondom, hogy hálás vagyok az összes hozzájárulásért, nagy várakozással tekintek az együttműködés elébe, ez számomra nagy kihívás, és nagyon élveztem az egész folyamatot. Köszönöm. Uh, <clears throat> uh, Köszönöm, Kaniati asszony. Elnézést kérek azért, hogy lett nyelv, nem lehet ma beszélni. Keményen küzdöttünk azért, hogy legyen lett tolmácsolás, és mindent megteszünk azért, hogy a következő ülésen ön lettül beszélhessen. Minden tőlünk telhetőt megteszünk. Köszönjük szépen. Most pedig a menetrendre szeretnék az ütemtervre visszatérni a jelentést, illetően koordinációra van szükség és egy összefoglaló ülésre a végén. Ezt javaslom. Most pedig lépjünk tovább, ezt majd az ülés végén fogjuk megtenni, akkor helyén való, de először is elmondom, hogy a koordinációs jelentést nagyon komolyan veszi ezt a szakbizottság, és az, hogy az előadók együtt dolgozzanak, az biztos, hogy ez lesz a legnehezebb rész majd a végén. Már beszéltünk arról, hogy 15 prioritás nem prioritás. A bizottság azt akarja, hogy azért a politikai választást jelezzük, majd erről esetleg szavazunk, mert elképzelhető, hogy nézetkülönbségek lesznek, de ami a tartalmat illeti és a hozzáadott értéket, a bizottsági javaslatokat illetően, ez is majd nagy súlya esik alatba, amikor felállítjuk a prioritásokat. Most pedig Koreira de Campos úr jelentésével kapcsolatosan kérem, hogy szóljanak hozzá az árnyék jelentős tevők, Tön asszony, Kreutzmann úr, Rula asszony, mondta Filidis úr, és én magam szeretnék hozzászólni, mi mindannyian árnyék jelentés tevők vagyunk, úgyhogy saját magamnak megengedem, hogy röviden hozzászólják. Öné a szó, elnök úr. Nem én ö, következnék, de rögtön egy másik ülésre kell mennem, ahol a közel foglalkozunk, tehát engedjék meg, hogy röviden hozzászóljak. És elnézésüket kérem a kollégáknak, akik elévágtam. vágtam. A két elnyék jelentéstevő frakcióm részéről nincs jelen, ezért néhány általános jellegű megjegyzést szeretnék tenni hogy frakcióm álláspontját megvilágítsam ezzel kapcsolatban. Úgy véljük, hogy a bizottság javaslata esetében, ahol is a javaslata a Lisszaboni szerződés logikáját követi, a Lisszaboni stratégia annak idején nem érte el céljait, a belső piaci stratégia esetében először az elképzést kell világosan megvilágítani, aztán ki kell jelölni a prioritásokat elméleti és gyakorlati szinten egyaránt, hogy mindez láthatóvá váljon a polgárok számára. A belső piac fontos, jelentős előnyei vannak, azonban önmagában nem jelent szociális modellt, tehát a szociális dimenziót erősíteni kell, és legfelsőbb prioritásként kell kiemelni. Az új egységes belső piaci agendát úgy kell kialakítani, hogy a szociális igazságosságot javítsuk. És ez az a megállapítás, amely de Campos úr jelentésének lényegei, ezért szeretnék neki köszönetet mondani, és ezt csak támogatni tudom, ezt a megközelítést egy olyan társadalom van, ahol a szabad a vezérel, nem tudunk mindent eladni, hiszen vannak bizonyos feltételek, a kultúra, az oktatás, a, a szociális jólét, az egészségügy, a tiszta víz, az energia. Ezek olyan javak, amelyeket nem lehet a piaci erők játékára bízni, hiszen ez azt jelenteni, hogy ezek a témák kikerülnek irányításunk alól, és az alapjogokat is óvni kell, például a gyülekezésre való jog, vagy a szakszervezetbe való tömörülés joga szintén védendők. A munkavállalók jogai nagyon fontosak ebből a szempontból, tehát a szociális jogok. Ezen törvényeknél a jogalkotó egy új mentalitást kell, hogy alkalmazzon. A fogyasztók védelme és a szociális dimenzió nagyon fontosak kell, hogy legyenek ezeket a dolgokat még felül kell vizsgálni, hogy megfelelő egyensúlyt érjünk el a jogalkotásnál az egységes piacra vonatkozóan. Minden törvénynek az a célja, hogy az egységes piac kiteljesítsük, piacot kiteljesítsük, de a hatástanulmány is nagyon fontos, illetve a hatások vizsgálata megfelelő területekre, az általános értékű szolgáltatások területén például, amelyek nem állhatnak a versenyjog hatája alatt. valamint a szubvenciós joghatály alatt hozzá kell, hogy tudjunk férni a magas minőségű szociális szolgáltatásokhoz, a jó iskolák, a jó kórházak, a tiszta ivóvíz, a közlekedés, a tiszta energiák, mindezek olyan témák, amelyek nagyon lényegesek a jó életminőség szempontjából. Elnök úr, köszönöm szépen, még egyszer elnézésüket kell kérnem, de gyorsan át kell mennem egy másik ülésre, ahol éppen a közelkelti kérdésekkel foglalkozunk. Köszönöm. Mindig örülünk, hogyha ön hozzászól, és biztos vagyok benne, hogy az ön frakciójától, a három árnyék jelentéstevőtől mindenképpen kapunk hozzájárulást, és most pedig Tön asszonynak adom meg a szót. Készen áll arra, Tön asszony, hogy hozzászóljon? Excuse me. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnézést kérek. Árnyék jelentéstevő vagyok a második jelentés esetében. Egy nagyon konstruktív ülést tartottunk hétfőn. Néhány pontot későbbi vitára kellett halasztani. Az általános álláspontom az, hogy nem szabad alul reagálni azt, amit a bizottság javasolt, de ahogy Kelniet asszony is mutatja, aktívan kell ö, megnyilvánulni, világos prioritásokat megállapítani. Problémám van lengyelben is a kormányzás, a governance, szóval közös erőfeszítésre van szükség hogy megfelelő szót eh, használjunk a magunk nyelveim. Üdvözlöm eh, azt, eh, hogy a struktúrát állapítottak meg a jelentéstevők. Nem tudom, hogy Correra de Campos úr végső javaslata hogy fog kinézni, de feltételezem, hogy ugyanolyan formája lesz, mint a másik két jelentésnek, amit én láttam eddig. Nos, azzal kapcsolatban több megjegyzésem lenne például a jelentés szerkezetével kapcsolatban. Nem lehet világosan beazonosítani a fő prioritásainkat, és a hierarchia is hiányzik már pedig szerintem nagyon fontos lenne. Felsorolja azokat a kezdeményezéseket, amelyek szerepelnek az egységes piaci szabályozásban, de nem mutatja meg, hogy milyen irányba kellene elindulni. A szerkezet meg fog változni, ha jól értettem. Hogyha mm, megváltozik majd a szerkezet, akkor másként kell értékelni természetesen. Ami pedig a tartalmat illeti, nem vagyok benne biztos, hogy három oldal szükséges a szándékainkkal kapcsolatban. Ezek elolvasásától nehézkes. A frakciók egy párt közi megközelítést próbálnak majd alkalmazni. De vannak itt olyan vitás kérdések, amelyeket nem sikerült megoldani, például a horizontális szociális szabály bevezetése. Nem látom világosan, hogy ezt hogyan lehetne végrehajtani, hogyan lehet lemérni. Egyáltalán hogyan fog ez működni? Ezért azt hiszem abba az irányba kell elmenjünk, hogy legyen egy pártközi megközelítés. Ez vezet szerintem megoldásra. A második rész, harmadik fejezete, amely a hiányok, gaps címet viseli, külön figyelmet érdemel. Nem a hiányokra kell koncentrálni, hanem világos javaslatokat megfogalmazni. Márpedig a jelentés erre nem eléggé koncentrál. Egyes hiányokat más részek tárgyalják a az egységes piaci szabályozásban a jogdíjak, szerzői jogok és ez igaz a rövid távú javaslatok egy részére is, amelyeket szerintem prioritásnak kellene nevezni. Például a hamisítás, kalózkodás. Itt nagyobb együttműködés szükséges a többi jelentéstevővel. A kommunikációs politikát is említette. Itt Rüle asszonyjal teljes mértékben egyetértek. A konzultációs folyamat nem működik megfelelően. Jobban együtt kellene működni a harmadik résszel kapcsolatban a többi jelentéstevővel. Szerintem ezt nem szabad ide beírni, mert ez zavaró. Hát a prioritásokat meg kell állapítani, és a hierarchiát. Például a szakmai képesítés elismerés, a piacfelügyelet, rádióspektrumok, hogyha 5-7 prioritás van egyes banki szolgáltatásokhoz való alapvető hozzáférési jog. A bizottsági javaslatai közül a fiatalokkal kapcsolatos javaslatok a roamingra is kitérnék a postai szolgáltatásokra is. Az elektronikus kereskedelmet is megemlíteni gondolok itt a csomagokra. Buszsoly úr is ezt felös, megemlíti a jelentésében. Azt hiszem, konstruktívabb jelentést kellene előállítani ami a többi jelentéstevő munkájával koherensebb lenne. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Kreutzmann úr és Getát asszony is az árnyék jelentéstevők után szeretném ellenőrizni, hogy van-e még valaki. Kreutzmann kolléga, Rula kolléga. It's Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Kerere de Campos úrnak szeretnék köszönetet mondani, de egy sor javítás javaslattal élnék. Először is a struktúrát illetve jobb lenne, hogyha ez a jelentés szintén témakörök szerint tagolódna, mint ahogy más jelentéseknél a belső piac vonatkozásában eddig eljártunk az indokolás, a szociális jogok, a fogyasztói jogok, a szabad áramlás lehetne a minta e tekintetben. Ezen kívül a prioritást élvező intézkedéseket jóval inkább ki kellene dolgozni, hogy a bizottságnak világos orientációt adhassunk. A tartalmat illetően egyetértek a jelentéstevővel, hogy az európai belső piac kiteljesítése az energiás digitális gazdaság területén nagyon fontos célkitűzések, amelyek az európai polgárok számára kézzelfogható előnyöket jelentenek majd horizontális szociális zeredékra nincs szükség a fennálló intézkedésekben foglaltakon túlmenően. Ha Hatástanulmányra van szükség a bizottság részéről, ez a vizsgálat az új törvények összeegyeztethetőségét vizsgálja a szerződéssel, amely az Európai Unió működési módjával foglalkozik, ez a 9-es cikk, valamint az alapvető jogok kártájával való összeegyeztetőséget is vizsgálja ez. Tehát biztosítani kell, hogy az irányelvek módosítására nincs szüksége ennek következtében. Sokkal inkább arra lenne szükség, hogy a bizottság és a tagállamok szorosabban együttműködjenek a pontatlanságok tisztázása érdekében, hogy biztosítsák a jogszabályok zökkenőmentes végrehajtását. A az általános gazdasági érdekű szolgáltatások esetében nincs szükség keretirányelvre, emögött az el, hogy a szolgáltatási, közérdekű szolgáltatásokat kivegyük, az a közbeszerzési eljárások szabályozása alól, ez nem hatna ki viszont feltétlenül negatívan a szolgáltatási szolgáltatásokra, hiszen a közbeszerzési jog is tartalmazza azt a lehetőséget, hogy ágazat specifikus követelményeket támaszunk. Még Mário Monti jelentésében is azt tanácsolta, hogy ne legyen ilyenfajta jogszabály, mert ennek a haszna rendkívül csekély lenne. A kollektív ö, szerződésekkel kapcsolatosan azt hiszem, hogy olyan rendszert kell bevezetni, hogy ne jöjjön létre egyfajta panaszipar európai szinten. Két konkrét javaslatot emelnék ki a bizottság részéről, amelyek nagyon fontosak és sokat ígérőek. Egyrésztről a jobb mobilitás szolgáló szakképesítés, valamint a széles sávú internet előmozdítása a frekvenciapolitika keretében. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, asszony. A két utóbbi megjegyzést illetően egyetértek Reutzmann úrral, azt hiszem, hogy a képesítésekre utaló igazolványoknak konkrét előnyeik lennének, a szakképesítések kölcsönös elismerése területén, és ez fontos dolog, és a széles internetnél, illetve a roamingnál, valamint a határokon átnyúló adatforgalomnál is fontos célként kell ezeket kiemelnünk. Koreira úr szerintem nem elég konkrét a kérdéseket illetően, de világosan el kell mondanom, hogy fontosnak tartom, hogy a kiküldetés irányelvvel is foglalkozzunk, hiszen ennek sürgős dolgozására van szükség és pontosítására. Kreitzmann úr tudja, hogy Németország is érintett volt az EU Európai Bíróság ítélkez, ítélete révén, ugye a Rüffelt ügyről van szó, ahol a kollektív bérek volt a tárgy, és Németország nem hajtotta végre korrekt módon a kiküldetés irányelvet. Ez egy német probléma, ennek ellenére az európai probléma is fennáll, hogy ezt az irányelvet felül kell vizsgálnunk, és konkrétabbá kell alakítanunk, hogy nagyobb legyen a világosság e tekintetben. Tehát e, e tekintetben ellentmondok önnek, és a közbeszerzés területén is. Nagyon sokáig dolgoztam a közbeszerzés területén, és ott a szociális felelős közbeszerzéssel vannak problémák. A bizottság értékeli ezt a területet, ezt üdvözlöm, itt is tisztázásra van szükség, hogy mi lehetséges, mi nem lehetséges, ellentétben a környezetvédelmi kritériumokkal, ahol a termelési módszerekre való hivatkozás lehetséges, a szociális kritériumok esetében ilyesmi nem lehetséges, és ezt a közbeszerzési irányelv értékelése során tisztázni kellene. Nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni, azt hiszem, hogy a keretek helyett inkább konkrétan kellene ezt a két fontos pontot tisztázni, hogy egyáltalán mi a helyzet az általános de külszolgáltatásokkal és a támogatásokkal, hiszen a támogatási szabályozást is át kívánja dolgozni a bizottság, tehát ezt a két dolgot át kell dolgozni, ezeket fontosnak tartom. Azért is jelentkeztem, mert Koreira úr néhány megjegyzését problematikusnak tartom, foglalkozik a bizottság azon javaslatával, amely a jelzálog hitelekkel célozza. A bizottság a javaslatát nagyon kevéssé tartom konkrétnak, és arra kérnék mindenkit, most az angol változatot idézem. Single mortgage market, das man klärt, weil weil... Itt uh, tisztázni kellene, hiszen a jelzálogpiac uh, a gazdasági és pénzügyi válság előidézője volt, és hogyha most harmonizációt akarunk elérni, akkor először azt kellene tisztázni, hogy hogyan lehet ezt elérni, anélkül, hogy ezt a piacot még tovább ösztönöznénk, és új buborékokat teremtenénk, úgymond. Én nagyon problematikusnak tartom, hogy itt gyors harmonizációt érjünk el, amit át lehetne gondolni, hogy a fogyasztóvédelmet ezen a területen lehetne még egyes, eh, erősíteni. Ez az átláthatóság kérdése is lenne, de azt hiszem, hogy túlságosan gyorsan harmonizálni a jelzőállók piacot, ezt rendkívül problematikusnak tartom. Tehát ezt alaposan meg kellene vitatnunk, mielőtt a bizottság részére támogatásunkat jeleznénk. Mert itt a kihatásait ennek az intézkedésnek előbb mindenképpen tisztázni kell. Egy másik pont ami nem elég világos, de már Barney úr javaslatát illetően sem elég világos, ez a klímaválság kérdése, az éghajlatváltozás kérdése, itt még módosítókat kell benyújtanunk, hogy ezt a témát erősebben hangsúlyozzuk, valamint a fenntartató fejlődés témáját. Köszönöm szépen, Rólasszony árnyék jelentéseknek kellene talán erre válaszolni, és meg is próbálom ezt megtenni. Egyetértek egyes felvetett pontokkal. Kreuzmann úr, Róla asszony, megjegyzésé. Róla asszonynal elsősorban ott értek egyet, amikor az egységes jelzálog piacról van szó. A fogyasztói jogokról beszéltünk, és ezeket intézkedésekkel kell alátámasztani. Itt várható újabb jogszabályok megszületése, amely korlátozza a fogyasztó által vállalható észszerű kockázatot. A bizottságot meg kellene kérni, hogy a fogyasztói hitel irány elv végrehajtásáról számoljam. De a jelzálognál is szükséges odafigyelni. Most először látunk olyan szabályt, amely jobb információt irányoz elő. Azt hiszem, hogy itt még óriási eltérések vannak a hitel felhasználásában, hogy a piacot élénkítse a különböző országok között, itt még nagy az eltérés. A második pont, amelyre kitérnék, a közérdekű szolgáltatások. Van egy keretirányelv, 11 év óta ez lebeg fölöttünk, mióta a parlamentben vagyok. Továbbra is ugyanaz a kérdésem azok felé, akik ezt a gondolatot támogatják. Teljesen homályos, hogy milyen problémát kell ez megoldjon. Itt van egy megoldás, csak a problémát keressük, hogy mire megoldás ez minden esetre a közbeszerzések területére kell gondolni, ez biztos. A közhatóságok a konszolidálás, konszolidálásáról van itt szó. Azt hiszem, hogy a keret irányelv célja továbbra is homályos. Itt politikailag kéne előrevenni, mert a tagállamok szerintem egyáltalán nem érdekeltek ebben a mitikus keret irányelvben. De ö, talán ö, egyes kollégák megkívánják ezt védeni. További két pont. Úgy tűnik számomra, hogy a szakbizottság Bárnyé úrral azt vetette föl, hogy a polgárok képe az egységes piacról azzal befolyásolható, hogy a ö, mobil polgárok úgy látják, hogy a ö, jogaik ö, nem érvényesülnek teljes mértékben. A, az autójuknak a bejelentése, a nyugdíjuk felvétele, a gyerekek iskoláztatása és az iskolai eredmények mobilitása. Nos, ez nincs biztosítva a tagállamok között. Lamász úr, úrnak a jelentése is kitér erre. A, a, a polgárok a 21. század Európában címmel. Erre nincs nagyon sok utalás, úgy tűnik, sem pedig arra, sem pedig az nem teljesült, amit Bernier úr mondott, hogy a 20 fő frusztrációt listázza számunkra Reding asszony közleményére talán nem kellene írásban válaszolnunk, mert az egységes vélet ezt nem ö, igazolja. Ö, de ö, a ö, Reding kezdeményezésre ö, senki, egyik szakbizottság sem ö, akart reagálni ö, kezdetben jelentés írásával. Ez frusztráló számomra. ez talán az 51. pont, amelyet hozzá kellene adni a jelentésünkhez. Még ehhez kapcsolódnék azzal, hogy most megerősíthetjük a formális, kölcsönös elismerés szándékának érvényesülését alá kell húzni, hogy először információra van szükség. Nehéz kérdéseknek nézünk elébe. Adat megosztása szakmákról. Az orvosi képesítéseknél, ez, az egészségügyi képesítéseknél ez már elindult. Minden esetre ki kell térni a hogy hol a korláta a személyes adatok kiszolgáltatásának, hiszen így meg kell találni az egyensúlyt. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, úgy tűnik, hogy a banki szolgáltatások verseny feltételek. Nos, ezek kihatnak minden polgár életére. Úgy vélem, hogyha az egységes szociális dimenzióját nézzük, szociális hatásait, leginkább az új munka helyek teremtésével kell foglalkoznunk. A munkai teremtés a jelentésben erőteljesen megjelenik, hogyha a lecséges nem tud munkahelyeket teremteni, hosszú távon fenntartható munkahelyeket az innovációval kapcsolatban többek között, akkor nem teljesítettük, amit elvállaltunk a polgárainkkal szemben. A munkahely nem teremtő gazdaságnak nincsen jövője. Ez az új munkahelyek teremtését kellene hangsúlyozni. És ezt többek között a KKV-k körében. Értékelni kell a ö, szociális hatását az intézkedéseknek. Ez is része az általános egyensúlynak. Nos, ezek voltak a gondolataim. Ö, a vita folytatódhat. Most pedig három kolléga kért szót. Ez a jelentése kapcsolatban még sok időnk van. Gepár, Fájle és Mayer kollégák. Utána senki, akkor uh, Bramte kolléga összefoglalást ad, majd Korea de Campos. Uh, Gepard asszony. Köszönöm elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Correa de Campos úrnak a rendkívül jó és nagyon alapos munkáért, amit végzett, és azt hiszem, hogy pontosan ez a része a javaslatnak az Európai Bizottság részéről, az az a rész, amely a legmélyrehatóbb megközelítést igényli, hiszen ez a kulcsa, a lényege az Európai Bizottság javaslatának a Banél javaslat címe belső piac, egy versenyképes. Na most el is felejtettem a címet, de mindenképpen a polgárok érdekében ez áll a címben. Tehát ez egy kiinduló pont, az egységes piac kiinduló pontja a polgár rokra fókuszáló megközelítés, és éppen ezért fontos ezt a megközelítést jobban megvizsgálnunk. Correira de Campos úr egy alapvető munkát végzett, azt hiszem, hogy ez egy válasz is lehet arra, amit Kaniete asszony felvetett, hogy mindhárom jelentés közös komponenseit fogjuk össze, ezeket az alapvető kijelentéseket, amelyek Korea de Campos úr jelentésében szerepelnek, ezek lehetnének a közös alapok. Éppen ami a szociális záradékot illeti, valamint a Lisszaboni szerződés újdonságainak végrehajtását illetően, a szociális piacgazdaságot illetően, a 9-es cikket illetően, tehát a az általános érdekű szolgáltatások és az általános érdekű gazdasági szolgáltatások tekintetében, valamint az alapvető jogok kártáját illetően. Ezek alapjai, tehát a három jelentés közös komponenseinek, azt hiszem, hogy ez egy jó dolog lenne, ha ezeket ekként tudnánk felfogni. Nos, az ötös rész nem került be, mert kevés volt a hely, és azt hiszem, hogy Antonia ezt még a módosítók formájában be fogjuk nyújtani, a prioritásokat, hiszen melyek is a prioritások, amik ide tartoznak, milyen irányba kell elindulnunk, nos, ezeket fel kell venni még a jelentésbe. Két pontban szeretnék ellentmondani az elnök úrnak. két pontban sajnos ellent kell mondanom önnek. Elsősorban is Correira de Campos úr Reding asszony ö, javaslatait is szerette volna megőrizni, és a koordinátorkülésen ezt javasoltuk is legutóbb, hogy tegyük ezt, de a többi koordinátor ezt elutasította, és ezért Correa de Campos úr ezeket a javaslatokat nem tudta felvenni a jelentésbe, mert nem volt többség ebben a szakbizottságban azt illetően, hogy igen, akkor ezeket is felvesszük és ezért nem vethetjük ezt Correa de Campos úr szemére, hogy ezt nem tette meg, ezt nem tudta megtenni, hiszen a mi határozatainkhoz tartotta magát, és én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. A koordinátorok, hogyha hirtelen más véleményt képviselnének, akkor azt hiszem, hogy Correa de Campos úr örülne, hogyha ezt megtehetné, és a módosító indítványok formájában ezt meg lehetne oldani de mi mindenképpen módosítókat nyújtunk be e tekintetben, és megnézzük, hogy a szakbizottság hogyan áll majd ezekhez. A második pont, ahol önnek ellent kell mondanom, akkor, amikor azt mondja, hogy az általános érdekű szolgáltatásokat védő irányelv, ez egy megoldás lenne de ez nem igaz, először is korrigálnom kell, önt, korrigálnom kell önt, hiszen nem azt írtuk be jelentésbe, hogy keretirányelvet akarunk, hanem jogi keretet akarunk, ez teljesen más dolog. Tehát még nem definiáltuk, hogy milyen legyen ez. Ez még a jövő vitáinak tárgya, hogy milyen irányba induljunk el ezen a területen, és azt hiszem, hogy itt még a parlamentnek ki kell alakítani a közös álláspontját ezen a területen, ez még nem történt meg eddig. Éppen ezért nem tudjuk meghatározni, hogy ide irányelv kell, rendelet vagy más jogi eszköz, egészen egyszerűen jogi keretet követelünk. Másodszorban a szolgáltatási irányelv viták során világosan láthattuk a nagy viták során az alkalmazási területet illetően, hogy itt az egészségügyi szolgáltatások, a szociális szolgáltatások és egyéb területek amelyek alapvető fontosságúak a polgárok számára, eh, hogy ezek valóban kereskedelmi szolgáltatások, vagy sem. És mi világosan kijelentettük, hogy nem, ezek nem kereskedelmi jellegű szolgáltatások, éppen ezért itt különös rendelkezésekre van szükség ezekkel kapcsolatban, hiszen az egészségügyi szolgáltatások esetében egy polgár nem fogyasztó, hanem egy beteg, egy páciens, és különleges jogi védelemre szorul, tehát sokkal erősebb védelemre, mint egy fogyasztó. Éppen ezért itt más megközelítési módra van szükség. Egyebekben Kreutzmann úrnak szeretném elmondani, hogy itt megint csak ellent kell mondanom neki, a szociális záradékot illetően Itt a bizottság már tett lépéseket, de a szociális hatástanulmányokat az Európai Bizottság még nem végezte el, csak gazdasági hatástanulmányokat készített, és azt hiszem, hogy szociáldemokrataként szociális záradékra is szükség van, mégpedig sokkal többre, mint egy hatástanulmány a szociális jellegű ügyek, a jogalkotás kihatása a polgárok jogaira már a jogi keret létrehozásakor figyelembe vendő, és nem csak akkor, később, amikor már létrejött a jogszabály, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy mit jelenthet mindez a végrehajtás során. Sokkal korábban kell ezen elgondolkodnunk. Tehát itt ez egy szociális záradék formájában történhetne meg, erre gondolunk tehát nem csupán a gazdaság, nem csak a belső piacra való kihatások mérlegelendők, hanem az is, hogy mit jelent ez a polgárok alapvető jogai szempontjából, mit jelent számukra fogyasztóként, és mit jelent számukra munkavállalóként az adott jogszabály. Tehát itt egy globális megközelítésre van szükség, és Krék úr jelentésében is szerepelt ez a megközelítés. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos és elnézésüket kell kérnem, mert szintén el kell mennem, hiszen a fogyasztói ö, jogokkal kapcsolatos irányelv szavazólistáját még el kell készítenem a frakcióm számára, és még felvetődött néhány kérdés a kollégáim részéről, amelyekre választ kell tanál, találnom. De talán még egy megközelítés Busoly úr és jelentése ö, tárgyában. Kérem, Busoly úr, maradjon itt, és hallgassa meg észrevészleteimet, hiszen még néhány megjegyzést meg szeretnék osztani önökkel, de talán félreértettem ö, önöket, hiszen ö, talán ön már nem lesz ö, én már nem leszek itt, amikor válaszol. Nos, az innovációról szólt ön, és ez egy nagyon fontos pont el kell gondolkodnunk tehát azon, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdést. A kérdésem önhöz, Busoly úr, hogyan akar ezzel foglalkozni, hiszen nagyon különböző megközelítésmódok léteznek. Például Franciaországban egy nagy szilikonvölgy víziója merült föl, egyfajta álom valahol Franciaországon belül. Nos, mi Németországban kisebb léptek, léptékben gondolkodunk, klaszterek formájában, amelyeket sokkal hatékonyabbnak tartunk, és ez különösen a KKV-k számára az in, amelyek innovációink alapjai tagállamainkban, sokkal jobb ez a megközelítési mód számunkra, vagy a mi szempontunkból. Nem világos számomra, hogy ezen két megközelítés közül ön melyiket részesíti előnyben, melyik irányba akar elindulni, és azt hiszem, hogy erősebben kell foglalkoznunk a fejlődés területén a fenntarthatóság témájával, az éghajlatvédelem témájával, a környezetvédelem témájával. Ezeket sokkal erősebben be kell vonni az innováció témakörébe, és ezt a szempontot a jelentésében talán még erősíteni kellene, és ezzel be is fejeztem megjegyzéseimet, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólást. Néhány megjegyzés hozzám is szólt. Elmondtam a bevezetőmben, hogy véleményem szerint Reding asszony közleményével kapcsolatosan azért szükség lenne még egy jelentésre. A módosításokról szóltam, mert szeretném, hogyha ezt bizonyos keretek közé szorítanánk. Ami pedig az irányelvet éri, de Campos úr szólt róla, a vitát folytatni fogjuk e témában várom a probléma definiálását, vagyis azt, hogy mit is akarunk megoldani. Az ön megjegyzései is nagyon hasznosak voltak. Fájla asszony és Mayer úr kíván, majd pedig Bromter asszony későbbiekbe hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. A vita után, ezen jelentős vitája után különösen más frakcióbeli kollégáim hozzászólásai után néhány megjegyzéssel élnék, annak kiegészítéseként, amit Gebhardt asszony mondott. Kreutzmann úr a szolgáltatás irányelv nem csinálta itt végig a szakbizottságban, Éppen ezért az általános érdekű szolgáltatásokról szóló irányelvet javaslom, hogy vizsgálja meg közelebbről, hiszen nem volt egyszerű ez, és semmi esetre sem akartuk, hogy a közbeszerzési jogot ki lehessen játszani ezáltal. Éppen ellenkezőleg a szociális szempontokat akartuk erősíteni, ahogyan Barnier biztos úr is teszi jelenleg, amennyiben átgondolja, hogy talán a szociális kritériumok is kötelezően előírásra kerülnének e tekintetben. Nem tudom, hogy lesz-e bátorsága áprilisban ezt megtenni. Én megkérdeztem a meghallgatások során őt, és polgárok is megkerestek, illetve a polgármesterek engem azzal kapcsolatban, hogy Európa ezt valóban meg fogja -e tenni. Ez egy továbbfejlesztése, egy konkretizálása lenne annak, ami megtető, ez a cél, és nem pedig az irányelv kijátszása. A szociáldemokraták sem akarják a közbeszerzési jogot kijátszani, ez bizonyosan egy tévedés, ilyesmit feltételez. Nem második pont, hogyha azt mondja, hogy a szociális kihatásokat a hatásvizsgálat már lefedi, illetve szabályozza, akkor szeretném önt emlékeztetni arra, hogy három vagy négy hét héttel ezelőtt szavaztunk a jelentésemről a hatástanulmányokkal kapcsolatban, és a jogi szakbizottság illetékes szakbizottságként azt hiszem, hogy márciusban fogja ezt a jelentést megtárgyalni, és ez a, jelent, ez a szakbizottság egyhangulag amellett szavazott, hogy a szociális kihatásokat is erősebben meg kell vizsgálni a hatástanulmányok során, mint ahogyan ez eddig fennállt. Ez azt jelenti, hogy nem volt elegendő, amit tettek ezen a területen, és a jövőben a bizottságnak ezt alaposabban kell elvégeznie, mint eddig. Tehát ez nincs lefedve. Az utolsó pont a szakképesítése igazolványok itt 50 javaslat érkezett. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogják majd irányá formájába önteni, mert hogyha megnézzük a jogszabályokat, akkor pontosan nem tudjuk megítélni, hogy ez hogy fog kinézni, de tanulja voltam a vitának, elnök úr, a mobilitási igazolványok tárgyában, amelyeket a fiatalok kapnának. És nagy volt itt a lelkesedés, a Szociális Szakbizottsággal együtt fogadtuk el ezt, és megállapíthatom, hogy sok fiatal, akik elvégzik iskoláikat, illetve az egyetemet befejezik, azok számára ez még nem is téma, nem is tudják, hogy egyáltalán mik is ezek a mobilitási igazolványok, és ez az ő számukra került kialakításra pedig eredetileg, hogy esélyeket kapjanak, hogy pluszpontokat ö, szerezzenek a munkaadóiknál. De nincs ennek értelme, hogyha a munkaadók nem működnek közre, hiszen a fiatalok mobilitási igazolványait és a pontokat vagy tanúsítványokat, amelyek ebben az igazolványban szerepelnek, ezeket a munkaadóknak el kell ismerniük. Éppen ezért fontos lenne egy hatástanulmányt elvégezni a bizottság részéről, hogy hogy az ifjúsági mobilitási igazolványokkal egyáltalán mi is történt azelőtt, mielőtt hasonló dolgot alakítanánk ki felnőttek vagy egyéb más munkavállalók vonatkozásában. Tehát ne legyen ugyanaz a hiba, hogy nagy elvárásokat ébresztünk a fiataloknál, akik nagyon örülnek ennek a tarka-barka igazolványnak. Itt egy mikrofon nélküli hozzászólást hallottunk. Uh, ez az igazolvány már legalább 10 éves, vagy legalábbis 7-8 éves, mondja a felszólaló képviselő. Tehát nagyon sok minden megismétlődik az 50 pontnál, amiről most itt hallottunk. Tehát tudnunk kell, hogy mi is született ebből a kezdeményezésből, hogy mi ment akkoriban félre, hogy tudjuk, hogy hogyan tudjuk a helyes végkövetkeztetést levonni. Good, thank you very much. Nagyon jó, köszönöm. Ezeket a pontokat az előadóval is helyén való megbeszélni. A 34-es javaslat egyébként arról szól, azt hiszem, hogy ezeket is vegyük számba. Májer úr, kérem röviden, mert szeretnék meghallgatni a többi hozzászólót is. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Két átfogó jelentése van dolgunk. Ez a jelentés és Center úr jelentése, és azt hiszem, vagy akár három jelentés is, és azt hiszem, hogy ideje lenne, hogy valóban elgondolkodjunk a jogi keretről, amelyet már többen is felvetettek és a belső piacról, valamint a polgárokról, és itt nem csupán az egyes előírásokat értem ez alatt, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják, és egyes szociális jellegű vitákat, amelyeket lefolytattunk. A polgároknak lehetőségük kell, hogy legyen arra, hogy egyáltalán tájékozódjanak, hogy mit is jelent a belső piac számukra csak egyes témák, egyes szabályozások vetődnek fel, amelyet a belső piac vonatkozásában kialakítunk az egyes szakbizottságokban, de még mi magunk sem tudjuk, hogy például mi történik e tekintetben a jogi szakbizottságban, vagy mi történik a közlekedési szakbizottságban, és a többi. Na, és akkor gondoljuk el, hogy a polgároknak egyáltalán hogyan legyen sejtelmük arról, hogy hogyan is működik a belső piac. Egészen egyszerű ez a kérdés. 57 óta az a célunk, hogy az egységes piac létrejöjjön, ez szerepel az Európai Gazdasági Közösségről szóló szerződésben. És akkoriban még voltak ugye határok, voltak vámok a mai Európán belül. És ezek aztán egyenként leépítésre kerültek, de azt hiszem, hogy még most is van egy kiváló definíció, amely 20 éve került kialakításra a belső piac tárgyában, mégpedig az alapvető szabadságok, ugye a személyek szabad mozgása, az áru szabad mozgása, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. És mind a négy benne van a problémakörben, hogyha valamit szabályzunk, tehát, hogy hogyan tudjuk ezt szociális szempontból és polgárbarát módon megtenni, hiszen nem államok számára alkotunk szabályokat, vagy a parlament számára, hanem a belső piac számára és polgáraink számára, hogy aztán ezekkel a szabadságokkal élni tudjanak a belső piacon. És nem lenne megfelelő egy, alap, egy ilyen jogszabály, hogyha enne, ezeknek a szempontoknak nem felelne meg. És most, hogyha ilyen átfogó ö, gondolataink vannak, vagy jogszabályokon dolgoz, dolgozunk, akkor itt lenne az ideje annak, hogy egy észszerű tagolását elvégezzük a jogi keretnek, amely számunkra is érthetőbb. Hiszen meg vagyok győződve arról, hogyha valakit megkérdeznénk, hogy fejtse ki, hogy mi is az a belső piac, akkor a mi témáinkat fejtenék ki, de nem a belső piacról magáról beszélne, és ez valamennyiünkre érvényes. Éppen ezért felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán helyes, amit csinálunk, hiszen egy tagolást kellene létrehoznunk a témakörök szerint, így lehetne az egy egységes piacot jobban kifejteni. És az ilyen jelentések, amivel most dolgozunk, azt hiszem, hogy alkalmasak lennének arra, hogy ezt az alapvető keretet, ezt az alapvető tagolást végrehajtsuk. A személyek szabad áramlása, nos ez hozzátartozik természetesen az egészségügy kérdése is, hogy hogyan lehet szabadon mozogni a belső piacon belül. Ez az egészségem szempontjából is fontos, tudnom kell, hogy mit tehetek vagy ha az áruk szabad mozgásáról beszélek, akkor az elektronikus kereskedelem is ide tartozik, az észszerű vásárlói jog, az észszerű fogyasztói jog, és ez természetesen nem működik. Vagy hogyha a szolgáltatások szabadságát szabályozom, akkor össze kell foglalnom, hogy mi mit csinálunk, és más szakbizottságokban mi történik, hogy ezekkel a szabadságokkal élni lehessen. Ott van a szolgáltatási irányelv, mi vagyunk ezért a felelősek. De ott van a közlekedés szabadsága is, és nem mi vagyunk ott az illetékesek, de tudnunk kell róla, hogy ott mi történik. Ugyanez érvényes a tőke szabad mozgására, részben felelősek vagyunk ezért a fogyasztóvédelem tekintetében is, vagy a fogyasztói hiteleket illetően, de hogy a gazdasági szakbizottságban mi történik e tekintetben, ez is döntő kérdés polgáraink számára, akik nem is tudják, hogy mi zajlik ezeken a területeken, és mi vagyunk a belső piaci szakbizottság. Nos tehát azt hiszem, hogy gondolkodjunk el ezekről a vetületekről is, hogyha ilyen jelentésekkel foglalkozunk. Hiszen a belső piacsal nem csupán a mi szakbizottságunkban foglalkozunk, hanem más szakbizottságokban is, és ezt valahogy egységesen kellene megjeleníteni. És az ilyen jelentéseknél ahol sok szakbizottság részt vesz a jelentés elkészítésében, ezek a jelentések alkalmasak erre, hogy ezt megtegyük. Nos, részletekben bocsátkozás nélkül csak azt akartam, hogy a közös belső piac, mint jogszabály egységesebb megközelítésben kerüljön tárgyalásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Érdekes elképzelés, és természetesen átfogó javaslatot előterjeszthetőn, hogyha így kívánja, nagyra törő dologról van itt szó, és Kanyáti asszony jelentése is itt ezzel egybecseng. Most pedig Bromte asszonyt kérem, hogy tegyen néhány megjegyzést, majd pedig Korea de Campos úrnak adom meg a szót, majd pedig Buzoly úr jelentése következik. Bromte úr, Bromte asszony, köszönöm, Elnök úr, köszönöm ezt a vitát, és köszönöm a hozzászólásokat az egységes piaci aktus ezer részéről. Fontos téma ez a bizottság számára, hiszen azt hirdeti, hogy a mi egységes piaci politikánkat terjesszük, és nagyon odafigyelünk arra, hogy milyen visszacsatolást kapunk az egységes piaci aktusról. Néhány kérdést feltettek, főként Rula asszony a felelős kölcsön nyújtásról, kölcsön felvételről. Ahogy egyébként az elnök úr mondta, mi a fogyasztókat akarjuk védeni, úgyhogy ennek a lépésnek nem az lesz a hatása, mint ahogy ezt az aktusban olvashatjuk, hanem inkább az, hogy megakadályozzuk a problémákat a kölcsönvevők szempontjából, valamint odafigyeljünk a pénzpiacra. Tudjuk, hogy mi történt az USA-ban, és nem szeretnénk, hogyha ez itt is jelentkezne. A készülő javaslatnak ez a lényege, a bizottság ezt még az év vége előtt kívánja benyújtani. Mindezeket hangsúlyozzuk benne, és ez az alapvető banki szolgáltatásokra vonatkozó javaslattal is majd összhangba lesz. Vagyis a cél az, hogy megfelelő védelmet nyújtsunk a fogyasztónak. Ami pedig a közbeszerzést illeti, kiemelném azt, hogy mire hatóan vizsgáljuk felől a közbeszerzési joganyagot. A cél az, hogy megvizsgáljuk a helyzetet abból a szempontból, hogy az általános gazdasági szolgáltatásokat hogyan nyújtják a magánfelek. Ez szintén vitára fogjuk bocsátani, vagyis az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kapcsán a munti csomagtervet is figyelembe veszünk, és a vitát az év végéig szeretnénk lebonyolítani. Általános keret az általános gazdasági szolgáltatásokra vonatkozó joganyag, de a lényeg az, hogy a bizottság nem állítja mindezt le, hanem vitát kíván szervezni arról, hogy ezeket a lépéseket hogyan fogják értékelni, és kell-e még többet tenni. Szociális hatások. Ez bizony nagyon nehéz kérdés, a szociális záradék kérdése. Kiemelem, hogy mi a bizottság keményen dolgozunk azért, hogy megfelelő hatásvizsgálatot végezünk a szociális kiadásokról. Azt már most elmondhatom, hogy a házon belül nyomást gyakorolunk, van egy értékelő testületünk, és ezt a kérdést valóban részletesen vizsgáljuk. Erőteljes iránymutatóink vannak, de ezt a munkát nem könnyű elvégezni. Azt is vizsgáljuk, hogy mindennek milyen hatás van a foglalkoztatásra. Vagyis a lényeg az, hogy a vita zajlik, ezt tapasztaltuk, üdvözöljük a vitát, mi indítottuk el, de ne felejtsék el, hogy ez a jövőben javulni fog, és a bizottságban elköteleztük magunkat amellett, hogy erőteljes szociális hatásvizsgálatot végzünk. Elnök úr, ennyit szerettem volna kiemelni. A bizottság, a bizottság 2011. es, februárig fog egy irányelvet ebben a tárgyban kialakítani a fogyasztóvédelem céljából. Én másra gondoltam, ez azt jelenteni, hogy a, ennek a piacnak a liberalizációját célozza. Ezt hogyan lehet fogyasztóvédelmi irányelvnek értelmezni ezen a területen? Yes, so as I said... Mint ahogy korábban próbáltam elmondani, integrált belső piac ö, nem a célja az aktusnak. Itt inkább fogyasztóvédelemről van szó. Rendben, köszönöm szépen. Most a jelentéstevő kapja meg összefoglalás véget a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a sok javaslatot, amely elhangzott az ülés során. Hálás vagyok a támogatásért és a kritikáért egyaránt. Barnier úr amikor ezen vitatkoztunk, azt válaszolta, az 51 ponttal ö, kapcsolatban, hogy ezt 12-re is ö, lehet ö, csökkenteni. Az is elég munkát ad a bizottságnak. Nos, mit tegyünk ö, az ilyen multidisciplináris területtel? annyi bizottság, annyi szakbizottság, annyi biztos érdekelt, hogy jutunk a végére ennek a munkának. Mindig lesz kritika. Bármilyen álláspontot fogadunk el, mindig lesz, aki azt mondja, hogy egyesével kéne foglalkozni az 51 ponttal, vagy azt mondják, hogy túl specifikusak, stb. Mindenképpen el kell fogadni ezt a helyzetet. Annyi tevékenységi kört fed le, amit a kollégát, kolléga szavait illeti. Köszönöm szépen a kritikát a szerkezettel kapcsolatban. Nem fog megfeledkezni arról, amit mondott. Úgy gondolom, hogy ugyan az a szerkezeti megközelítés szükséges az összes szöveg esetében. Mindenesetre vannak közös értékek, ezeket azt hiszem sikerült megfelelően megfogalmazni. Valamit egyszerűen átveszünk a bizottsági javaslatból, a bizottsági szerkezetből. A rövidtávú prioritásokról azonban itt egy, a szövegünkben egy külön ö, szakasz szerepel. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, én is, munkatársaim is. Az a benyomásom, hogy eddig sikerül eljutni a megállapodásban a kollégákkal, hiszen van, ahol nincs információ, vagy nincs egyetértés. Tun kolléga azért kritizált, mert nem azonosítottam be világosan a prioritásokat, és nem hierarchizáltam őket. De hát öt ilyen van. Az első a rövidtávú stratégia. És ezt, ezeket sorrendben fogalmaztam meg, francia bekezdésekben. Az első prioritás ö, általános, a többi pedig specifikus elektronikus kereskedelem, hamisítás elleni harc, hatékony kommunikációs politika, és értékelési rendszer a szociális szabály végrehajtásáról. Ilyen egyszerű. Tjún kollégánk. Azt mondta, hogy a horizontális szociális szabályt nehéz alkalmazni. De hát ezt alkotmányos kötelezettségünk. A mi dolgunk az, hogy megfogalmazok, hogyan lehet kiértékelni a helyzetet. És itt jön be az ötödik prioritás, amit megfogalmaztam, benchmarkokat kell megállapítani a szociális szabály alkalmazásának értékeléséről. A bizottság elmondta, hogy mit szeretne látni. Nagyon közel áll az én szövegemhez. Eredetileg megpróbáltunk megpróbáltuk a bizottság 19 pontját kommentálni egyesével. A 19 pontnak a pozitív kritikáját próbáltam megadni, de itt talán holisztikusabban közelítettem meg a témát. Egy külön pont foglalkozik a ö, hiányokkal. ezer karakter leütés pontosabban a megállapított ö, plafon, ennél rosszabb nem lehet a ö, szöveg a közökkel együtt. Ez egy komoly korlát. Köszönöm Tjún kollégának a javaslatait és kritikáját. Kreutzmannov szavaival kapcsolatban pedig azt hiszem, hogy a prioritásokkal kapcsolatban már válaszoltam, az energiára, a digitális gazdaságra tért ki, azt hiszem ezekre is válaszoltam már. A kollektív akciókkal kérem értsen egyet. Ez is szerepel a bizottsági javaslatban. Akár egyetértünk ezzel, akár nem, ezt valójában el kell fogadni. Hul asszony szólt hiányokról a jelentésben. Remélem az ő segítségével eh, ezeket sikerül kiküszöbölni. talán pontosabban le lehet írni a roaminggal, a széles sávval és a szakképesítéssel kapcsolatos javaslatokat, ami pedig a hitelt és a jelzálogot illeti. Sokan beszéltek ezekről. Ez valóban fontos. Úgy tűnik, hogy a megjegyzéseik azt mondják, hogy nehéz lesz harmonizálni a szabályozást a jelzálogokról a különböző tagállamokban, de valamit kell tennünk, mert ez a helyzet nem folytatódhat a végtelenségig. A piac mozgására nagyon élénk reagálások vannak, és sérülékenyek a polgárok. Valamit tehát tenni kell, azt hiszem ebben egyetértünk. Ez más szakbizottságok kompetenciája. Itt mi nem tudunk igazából fellépni. A ö, az éghajlatváltozásra való konkrét utalás azonban valóban szükséges a jelentésünkben. Malcolm szavaira reagálnék most. szintén a jelzálogokról és a hitelekről beszélt megpróbálok megfelelni ennek az elvárásnak. Az általános gazdasági szolgáltatásokkal kapcsolatban pedig ez a e keret irányelv hatáskörébe tartozik, és a filming ezzel foglalkozni. Időközben országaink hosszú utat jártak be az Európai Bíróság vagy a számvevőszék döntéseket hoz, és az nem mindig kellemesen érinti azokat, akikre vonatkozik. Tehát világosabbá kellene tenni a helyzetet. Ami a belső piac képét illeti, a polgárok szemében jegyeztem Malcolm megjegyzését. Ez is szerepel a prioritási listámon, azt írom, hogy a kommunikáció módját ki kell dolgozni, hogy a világosan lássa, mi az európai belső piac. Nos, erre terjed ki a jelentésem. Végezetül még egy szó, Malcolm. Azt mondtad, hogy a jelentés húzza alá a munkahelyteremtést, erősebben húzza alá. Ez, ezt a kritikát maximálisan elfogadom Igen, a munkaerő mobilitását is megemlítem, mint a munkanélküliség elleni küzdelem módját, de egyetértek azzal, hogy a munkai teremtés is nagyon fontos elem. Köszönöm szépen minden képviselőknek, aki kommentált a jelentést, és megpróbálom figyelembe venni a megjegyzéseket. Még valamit. Evelyn A az látnos gazdasági szolgáltatásokról már beszéltem, a ö, munkaigazolásokról is. Mayer úrnak szeretnék végezetül köszönetet mondani. Pontosan azt ö, fogalmazta meg, hogy mi a harcunk célja. Egyrészt, hogy legyen egy jogi kerett Másrészt azt mondta, hogy így fogja megérteni a polgár, hogy mi a belső piac. Így fogja megérteni, hogyan működik. 20 éve beszélünk a személyek, árok, szolgáltatások tőke szabad áramlásáról. Még nem értük el, amit akartunk, ezért tenni kell. Egyetértek, várom a módosítóit. a szakbizottságban a ö, hitelekről, a jelzálogokról ö, tényleg fontos megjegyzések hangzottak el. Elnök, köszönöm szépen a részletes választ. Most Christian Bussoly jelentésével kapcsolatban vannak hozzászólási kérek. Karaszur jön, EPP elnyék jelentése, Várnya asszony itt van, Róla asszony itt van. Mindhárom jelentése foglalkozott, és Kozjúr is az ECR nevében. Van-e más, aki ezzel a jelentéssel kapcsolatban szeretne felszólalni, akkor lezárom a hozzászólók listáját. Nem. Szeretném, hogyha lenne idő a záró megjegyzésekre. Tehát kérem a kollégákat, hogy összefogottan röviden szólaljon a felvenyő asszony kezén talán a vitát az árnyék jelentéstevők részéről. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Először is Buszoly úrnak köszönetet mondok. Szerintem valóban nagyon jól dolgoztunk együtt, több ülésünk volt, és ami pedig Buszoly úr jelentését illeti, a prioritásokra gondolok, amelyek a másik két jelentés esetében is érvényesek. Buszoly úr Gratulálok önnek, ön igen világos jelentést írt, a struktúra világos, a különböző részek, prioritások megfelelően világosak, bár én nem ugyanezt a struktúrát követtem volna, mert a hármas és a négyes rész a vállalkozási piac és a szolgáltatások piaca, itt különböző struktúrák, szolgáltatások, vállalkozások és állampolgárok vannak emögött, tehát ez a két rész szinte a jelentésének legfontosabb része. Az innovációs piac, a digitális piac, ezek is hasonlóképpen fontosak. De azért az ön struktúráját követtem, és a frakció nevében a módosításaink a következők lennének. Az első rész az, az egységes piac, innovatív egységes piac. Itt pontosítani kell a közbeszerzét és a általunk fontosnak tartott kritériumokat, szociális kritériumok, a KKV-ket védeni kell akkor, amikor a közbeszerzésbe bekapcsolódnak. Sokszor vállalkozók, és ez is fontos a az ajánlattevők, ajánlatkérők számára. Azt is pontosítani kell, hogy milyen környezetvédelmi kritériumokat alkalmazunk, hiszen most a klímaváltozás elleni politikát folytatjuk, éppen ezért a KKV-knak is hozzá kell férniük a közbeszerzéshez pontos kritériumok mentén erősítve a jogbiztonságot. Azután van egy dolog, ami nem szerepel ebben a fejezetben, pedig fontos szerintem, befektetés közlekedés és energiainfrastruktúrákba. Malcolm az előbb szólt erről a magán és állami partnerségen keresztül, a közbeszerzésen keresztül. Azután a posta irányelvre utalt, itt valóban arról az, hogy egy igazi egyetemes szolgáltatást hozunk létre, mert ez szerintem fontos. Majd nem lesz meglepetés a prioritásokat illetően. Harmadik rész a bankszektor kérdése. Csatlakozom a két előző jelentéshez, Correa de Campos úr jelentéséhez különösen fontos a kisvállalkozások számára és a mögöttük lévő állampolgárok számára, hogy valóban pontosítsuk, milyen szabályai vannak a bankszektornak, és milyen ellenőrzést kell ott végrehajtanunk azért, hogy talán nem a harmonizáció kifejezés a legjobb, de bizonyos irányvonalak, vezérfonalak legyenek a bankszektorban, mert az országok között, sőt országokon belül is rendkívül sokszínű a kép, még régiókon belül is, Pontosítani kell, hogy milyen utat kívánunk jelölni, és milyen határokat nem kívánunk áthágatni a bankszektorral. Majd pedig, amikor a növekedésről van szó, ön sokat beszél erről, és ez nagyon helyén való. A növekedés és a munkahelyteremtés, ebbe beletartozik az innováció, a KKV-k, a szolgáltatások, és Malcolm, most meg is érkeztünk a témánkhoz, a híres általános érdekű és általános gazdasági érdekű szolgáltatások. Már erről sokat beszéltünk, és tovább kell folytatni a vitát. Lesz egy jogi keret, ami mindent lezár? Biztos, hogy nem. Koradzavit asszony, majd még hozzá is felteszek kérdést, mit ért a szabályok lebontásán? Hogyha elindítjuk ezt a rendszert, akkor éppen ellentétes dolgokat fogunk elérni, mint amiket szeretnénk a kkv számára. Keveset, sőt nem beszélt a negyedik részben, erről fogok erre módosító indítványokat beadni, mert kritériumokat, értékeket kell megszabni, milyen értékeket képviseljenek ezek a szolgáltatások, hiszen ez a válságot tompította, de növekedés foglalkoztatás szempontjából a KKV-k szintjén ez biztosítja a szociális kohéziót és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a KKV-k vehetnek igénybe. Ez mindig kapcsolatban áll a közbeszerzéshez való hozzáféréshez, ezekhez a piacokhoz, és a határon átnyúló szolgáltatásokhoz még ezt is hozzá kellene fűzni van még valami, ami hiányzik, pedig ezt pontosítani kell a negyedik részben, a szolgáltatások részében. Az összes határon átnyúló térségben fontos, hogy odafigyeljünk a megvalósításhoz, a szolgáltatási irányelv megvalósításához, úgyhogy ez alkalmazkodjon a térséghez. Lesz még egy jövőbeli irányelv a szakmai képesítésről, minősítésről. És a 20-as pontban, az utolsó részben, ami a szakmai képesítéseket illeti, tegnap Tidze úrral együtt bizottságülésen voltunk, ő foglalkozik ezzel az ügyel, beszéltünk itt erről, és szakmaveliekkel beszéltünk, ha kiadnának bizonyos szakmákban európai kártyát, akkor mind az állampolgárt, mind a azt a foglalkozás űzőt biztosítanák, mégpedig úgy, hogy a javítandó belső piacsal kapcsolatosan megfelelő információkat adnánk. Ez ismét a kkv számára fontos, és majd ebből erre módosításokat fogunk benyújtani, és újból megvitatjuk a témát, és a prioritások itt egybe csengenek a másik két jelentés prioritásaival, úgyhogy én még arra vonatkozóan is fogok néhány módosítást beadni, hogy nevezők rendelet, irányelv, az biztos, hogy nem kell túl sok szabályozás, mert európai szinten ezt a szemünkre vetik. Azt mondják, hogy túl sok a szabályozás, inkább legyen kevesebb, de minőségi, és az összes réteget azonosítani kell, milyen igényeik vannak az állampolgároknak, a vállalkozásoknak területi szempontból, így kell ezeket pontosítani, és a három dossziét illetően együtt tudunk majd működni a bizottsággal. Remélem, hogy a tanács nagy vonalakban ezt követni fogja, hiszen ez mégis alapvető fontosságú ügy. Köszönöm, hogy az elnök Köszönöm azt, hogy a szakmai képesítések kölcsönös elismerésével kapcsolatos munkát is vezeti. Olmár Kárász itt van, készen áll arra, hogy most hozzászóljon, akkor kérem, hogy a néppárt árnyék jelentős tevőjeként szóljon hozzá. Elnök úr, jelentéstevő úr, hölgyeim és uraim, elnézésüket kérem, hogy ilyen későn jöttem az EKON szakbizottságban. Éppen meghallgatásunk volt az újonnan létrejött bank felügyelet és értékpapírfelügyeleti hatósággal, és meg kellett várnom, hogy a kérdéseimet megválaszolja ez a hatóság. Nos, tehát először is gratulálni szeretnék a jelentéshez. Néhány kritikus pontot szeretnék felvetni, ahol módosítókat fogunk benyújtani. Egy a 9-es bekezdés az elektronikus kereskedelem erősítésével összhangban az európai szerződésjog harmonizációjára van szükség. Délután az IMCO szakbizottságban a fogyaszt alkotó védelmi irányelvről szavazunk majd, és az a véleményem, hogy először meg kellene várnunk és értékelnünk kellene, hogy ez az ambiciózus projekt hogyan kerül végrehajtásra, mielőtt a következő lépésnek szenteljük magunkat. Egységes kötelmi jog csak akkor alakulhat ki, hogyha világos előnyök lesznek ezáltal a vállalkozók és a polgárok számára. A második pont a 13-as bekezdés, ahol információkról van szó, a tájékoztatásról van szó. Azt hiszem, hogy itt a kompakt és lehetőség szerint egy központi hatóság által adott információról kellene szólnia itt ennek a pontnak, tehát nem kibővítésről van szó, hanem koncentrációról és világosságról, hogy ki szolgáltatja ezt a tájékoztatást. A harmadik pont a közbeszerzések témája. Itt bizonyosan a hatékonyság és a rugalmasság lenne kívánatos, de a szociális, az általános érdekű szociális szolgáltatások helyzetét jobban figyelembe kell vennünk itt. A negyedik pont a 18-as bekezdés, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal foglalkozik. A frakcióm rész, részéről sokan azt gondolják, hogy ez túlságosan szűk körül, mert nem csupán a KKV-kat érinti ez, hanem nagyvállalatokat is. Az Európai Parlament a bizottságot már 2008-ban felszólította arra, hogy a tisztességtelen reklámmal szemben lépjen fel. Sajnos mostanáig nem született javaslat ezzel kapcsolatban, és ez a súlyos probléma továbbra is állandó figyelmünket élvezi. Az ötödik pont a szolgáltatási koncesszió kérdése. Itt emlékeztetnék arra, hogy a parlament 2008-ban frakciókon átnyúló módon egy európai szintű szabályozás ellen emelt szót. A jelenlegi jogi keret véleményünk szerint kielégítő, az általános alapelvek érvényesek, ahol is a diszkrimináció tilalma, az egyenlő bánásmód, az átláthatóság és a szükséges rugalmasság, valamint a versenytorzulás elleni küzdelem szerepel. A beavatkozás szükségessége nem került megállapításra ezen a területen. Kérem tehát, hogy gondoljuk át, mielőtt egy új fogalmazást követelünk a szakképesítések tárgyában, hogy értékeljük először, hogy mi lenne az ilyenfajta plusz megfogalmazás hozzáadott értéke. Ezen kívül a vállalatainkat erősíteni kell a cégnyilvántartások összekapcsolása révén, ezt jónak tartom a jelentésben, és meg vagyok győződve arról, hogy ezzel a jelentéssel a parlament erős álláspontját tudjuk képviselni, és az Európai Bizottságnak szükséges inputot tudunk szolgáltatni, hogy az egységes piacról szóló szolgál, intézkedés csomag végre valóban megfelelő irányba álljon, tehát segítsünk a bizottságnak, hogy ez a lendület érezhető legyen, és ne csupán a különböző biztosok között oszoljanak meg ezek a feladatok. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Tulászony. Köszönöm. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és világos szerkezetet szeretném dicsérni, valamint a prioritásokat, de néhány megjegyzésem lenne. Az első, a munkahelyek teremtése a korábbi jelentésben, azt hiszem, hogy a munkahelyek teremtése ebbe a jelentésbe tartozna, ebbe a részbe, és a bizottság is egyébként itt említi, és jó lenne, hogyha utalnánk a nagy lehetőségekre, amelyeket a környezetbarát technológiák, a környezetvédelem, az ökotechnika kínál a munkahelyteremtés területén, és a bizottság az új közleményében a struktúrpolitikáról azt hangoztatta, hogy a kohéziós politika ebbe az irányba mutat. Azt hiszem, hogy én itt módosított nyújtanék be, mert azt hiszem, hogy ez egy fontos vetület. A második dolog, ami hiányzik, a hármas bekezdés az európai szabadalom említésre kerül, az viszont nem, hogy a bizottság mit javasol a standardizáció és a normák kialakítása tekintetében ezt ki kellene egészíteni, hiszen ez a szakbizottságunk egyik prioritás, és ezzel kapcsolatban valamit mondanunk kellene. Utalnék arra, hogy a bizottság szintén említi, a 8-as és 10-es intézkedésében az energia megadóztatás irányelv átdolgozását, az ökológiai lábnyomot, a termékek címkézését, ezek olyan dolgok, amelyek nem szerepelnek kellő súlyal ebben a jelentésben, itt kiegészítésekre lenne szükség. A következő pont, mert az előttem szól is felvetette, a bizottság pontatlan intézkedései a közbeszerzések területén, itt szintén világos struktúrára lenne szükség, egyrésztről értékelést folytatnak, ugyanakkor viszont két új jogalkotási intézkedést készítenek elő, és kérdésem, hogy ez hogyan illik össze a jobb szabályozással. Itt további széttöredezettség alakulhat ki, hiszen először le kellene zárni az értékelést, mielőtt újabb jogalkotási javaslatokkal élünk, hiszen egyebekben a közbeszerzés területét felaprózzuk. A szolgáltatási koncesziók tekintetében Karasz úr már elmondta a szükségeset, tehát szerintem ezt nem kellene most előrevenni ezt a témát az értékelés elé venni. Először meg kellene várnunk az értékelés eredményeit, és aztán itt van a bizottság 24-es javaslata, amelyet nem találok meg itt az anyagban, és csak perifériálisan vitáztunk erről. A 2011-re ítéli, ígéri a bizottság a közösségi eszközt, hogy nagyobb szimmetriát lehessen elérni a közbeszerzésekhez való hozzáférésben a nagy ipari államokban és a feltörekvő gazdaságokban, tehát itt a kölcsönösség elve merül fel. Talán egy szóbeli kérdés formájában kellene ezt felvetnünk a következő plenáris ülésen, hogy a bizottság ilyen intézk- ezt az intézkedés katalógusát tisztázzuk, mert minden elszigetelten történik, és a szerkezet eléggé pontatlan a közbeszerzés területén. Tehát ez lenne a sürgős kérdésem, hogy ezt kérésem, hogy ezt tisztázzuk, ennyi volt. Uh, um, Köszönöm, Edward Krasik a következő. Végül pedig Krisztián Buzan. Köszönöm, elnök úr. Először is nagyra értékelem Uzatél úr munkáját, mert amikor először beszéltünk erről, akkor nagyon nagy előrelépést tettünk. Először is általánosabban szólnék, majd pedig két specifikus megjegyzésem van. Gondosan figyeltem, odafigyeltem reggel óta a jelentéstevőkre és az egész vitára, és arra, hogy hogyan is foglalkozunk a belső piaccal. Ez mindenképpen fontos téma számunkra. Üdvözöljük a Monti jelentést, amit én nagyon sikeresnek találok, de nagyon nehéz ezt elősegíteni EU és nemzeti szinten. Úgy gondolom, hogy nincs gondunk a téren, hogy itt a szakbizottságunkban egyetértsünk egyes kérdésekkel, de amikor megpróbáljuk elmagyarázni az országainkba, hogy mi a gond itt az egységes piaccal, akkor azt látjuk, hogy bizony itt némi visszafogottság van, vagy fásultság, a helyi hatóságokat illetően mindenképpen elő kell mozdítanunk az egységes piacot, és az európai tanácsot kell felhasználnunk, felhívást intézni a magyar elnökséghez, hogy mindenképpen támogassa az egységes piacot a prioritásai között. De végül is ez meg is van, hiszen ez a prioritásai között szerepel. Most pedig visszatérnék Krisztián Buszoly jelentéséhez. Talán a cseh fordítással van valami gond itt. A cél, hogy egy új áfa rendszert hozzunk létre. Szeretnék emlékeztetni arra, és óvni attól, hogy ne harmonizáljuk az áfa rendszereket az országainkban. A másik pedig a szabványosítás és a felállítandó ügynökség. Ezt is kérem, hogy próbálják meg belevenni a jelentésbe. Szeretnék emlékeztetni, hogy Korácábi asszonyi a szó. Én is szeretnék gratulálni Buzoly úrnak, ugyanúgy, mint kollégáim ehhez a jelentéshez, és örülök, hogy többet szól ez a jelentés arról, hogyan lehetne az adminisztrációt, a bürokráciát csökkenteni a cégek számára. De bizony itt vannak az adminisztratív korlátok, a vállalkozások, vállalkozók előtt, ezt viszont a propoz, vagyis javasolt lépések között nem látjuk. Nagyon irritált engem az ideológiai megközelítés, vagyis, hogy elválasztjuk, hogy mi jó az európaiaknak és az állampolgároknak, meg mi a jó az a vállalkozásoknak. Ez volt az előző jelentés célja módszertan szempontjából meg kell osztani itt a munkát a három jelentést illetően. Vagyis ami jó a cégnek, az nem rossz az állampolgárnak, ami jó a piacnak, az nem rossz az embereknek, ezt ne felejtjük el. Viszont hogyan hozunk létre szociális Európát, hogy hagyjuk végre az állampolgárok alapvető szociális jogait, amikor a kormányokat az adósságok korlátozzák. Ki fogják az erőforrásokat létrehozni a szociális Európához? A cégek előtti akadályokat el kell hárítani, legyenek versenyképesek a világpiacon. Azután a toborzáshoz honnan találjuk meg az erőforrásokat a foglalkoztatáshoz Európában, hogyha nincsenek cégek, amelyek mindezt megteremtik. Vannak itt még akadályok a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez, választ kell adnunk, és a másik a rendelet szabályozás kérdése. Az emberek nem szabályozást akarnak, mondja ön, de aztán azt mondja, hogy az állampolgáraink szemünkre vették a túlságos szabályozást. Ez a gond, a gond, hiszen kevesebb bürokrácia kellene, kevesebb nemzeti kivétel, kevesebb eljárás, azután kisebb administratív költségek a cégek számára, hiszen azt úgyis áthárítják a fogyasztókra. Itt van a kisvállalkozási terv, hozzuk ezt tető alá. A másik, sokkal keményebben kell fogalmazni, amikor az áruk szabad mozgás előtti akadályokról van szó. Hozzáférés a piachoz, a letelepedés joga, a szolgáltatási irányelvhez hasonlóan az áru irányelvet is meg kellene valóstani. A másik a versenyképesség. A bizottság közleményt adott ki a versenyképes szociális gazdaságról, de ezt a szót, hogy versenyképesség, azóta másút nem láttuk. Európai bajnokokra van szó, olyan cégekről, amelyek a világpiacon versenyeznek a kicsi szép, de ez nem elég. Ott van Kína, India, nem csak a szociális Európa miatt tesszük ezt, vége, hajtjuk végre a versenyt, hanem erős cégeket akarunk, osztani kell a felelősséget, de a versenyt is meg kell említeni. Két dologgal kapcsolatosan szeretnék felvilágosítást kérni. 15-ös cikk közös megerősített vállalati adóalap. Szeretnék erre magyarázatot kapni. Meg kell említeni az adókat, amelyek diszkriminatív hatással lehetnek más cégek letelepedési jogára nézve, más cégek más EU tagállamokból. A másik pedig a kereskedelmi szabályok is lehetnek diszkriminatívak. Azután ott van a 18-as cikk, a kiskereskedelmi ágazat, szolgáltatási ágazat, milyen intézkedéseket hoznak azért, hogy a KKV-kat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben védjék. Ez veszélyes lehet, hogyha nem írjuk le részletesen. Köszönöm, elnök asszony elnök úr átveszi. Itt tím munka van. Korea úr, kérem, hogy röviden szóljon, elnök úr. ez a kollega már szólt a jelentésre, ezért gondolom, hogy, hogy reagálnom kell. Három példát mondott. Kevesebb bürokrácia, a szükségtelen bürokrácia elkerülése, harmonizáció, és a kkv támogatása csak támogatni tudom. Teljes mértékben egyet értek a javaslataival. Azt hiszem, hogy az európaiaknak a szabályozás lebontására nincsen szüksége, hogyha ezt nem okos módon tesszük. A vitában senki sem mondta azt, hogy ami jó a vállalatoknak, az természetesen rossz lenne a polgároknak. Senki sem mondott ilyet. Elnézést kérek. Sohasem hangzott el így. Valószínűleg ez rossz értelmezés annak, ami le van írva. De talán lesz sincs meg. Gorez azt, nem ismer eléggé. Hadd mondjam el, hogy itt ahol látnak. Én vagyok az a miniszter, aki a PPP-t megvalósította miniszterként. Magánüzemeltetésbe adtam kórházakat, és kórházakat hoztam létre ilyen üzemeltetés céljából, tehát senkitől sem kell leckét kapnom eme területen, el nem. Hát egyre élénkebb a vita, ami nem rossz dolog. Most pedig eh, Pramta eh, kollégának adnám eh, meg a szót néhány összefoglaló szó erejéig. Specifikus és általános kérdésekkel kapcsolatban, és utána Busoly kap szót. Majd én is szólok. Kenyelti vagy Dekampos kollégák is kapnak szót, hogyha kérik. És így fél egyre sikerül befejezni. Nem te asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, Elnézést kérek, köszönöm szépen, elnök úr. Általában üdvözöljük azt a tényt, hogy az hogy a jelentéstevők és a bizottság az egyensúly irányába indult el. De nehéz vita ez sok olyan kérdés van, amelyel szeretnénk foglalkozni. Kb. 200 intézkedés, akció kezdődött el a bizottságnál. De hogy ön is mondta, a célokat minimalizálni kell annak érdekében, hogy sikerüljön teljesíteni. A három intézmény egyet kell értsen abban, hogy a paritás és a sürgősség mit kíván meg. Tehát nem arról van hogy a bizottságnak azt kell mondani, hogy új kezdeményezés hazon, hanem teljesíteni kell az eddigi vállalásokat, és minél gyorsabban. A végrehajthatósága és a konkrétsága kérdés az intézkedéseknek. A szakmai képesítés elismerése, a szakmai kártya kibocsátása valóban napirenden, napirenden előkelő helyen szerepel. Venyő asszony erről szólt is. Ez hozzáadott értéket képvisel, ez konkrét, teljesíthető. Vane asszony is mondta, ez működni fog. De vigyázni kell, hogy ezt méretre szabjuk, mert automatikusan minden foglalkozásra ez nem alkalmazható. A közbeszerzésről is volt szó, ez óriási terület, sok politikára, aki például az innovációra, amiről ma délután esik szó, ha jól értettem, Elhangzott az is, hogy a fragmentáció jellemzi ezt a munkatervet. Hát készek vagyunk minden kérdés megválaszolására, de az tény, hogy a közbeszerzés több oldalról kell megvizsgálni. különböző zászlós hajó kezdeményezések vannak. Ez egy nagyon erős eszköz, hatékony eszköz. A növekedést is szolgálja, illetve a közhatóságok hatékonyabb kiadáskezelését. Ez a fő kérdés a közbeszerzéssel kapcsolatban számunkra. Összefoglalva, örülünk azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket tettek a képzelők elsősorban a jelentéstevők. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen elkötelezett az ügyel kapcsolatban, ez nagy hasznunkra szám ö, nagy hasznunkra van. Krisztián Busoly kapszott. Köszönöm szépen, románul fogok beszélni, hogy pontosabban tudjam kifejezni magam. Köszönöm szépen, köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek és az összes kollégának, aki értékelt ezt a jelentést. Most áttekintem azt a néhány megjegyzést, amely elhangzott, és lehetőségünk lesz részletesebb vitát folytatni a özárnyék jelentéstevőkkel Strasbourgban. Gebhardt asszonynak annyit mondanék, hogy azért utaltam a szilikonvölgyre, mert az innováció támogatására gondoltam, nem a francia rendszert akarom propagálni, a jelentés abban klaszterekről beszélek a jelentésben, és szólok a környezet védelméről is a fenntartható fejlődés keretében, a zöld, az ökológiai eljárásokról, ezek olyan elemek, amelyeket ki kell emelni, és nyitott vagyok minden módosításra, amelynek célja ezen elemek erősítése, melyek közvetlenül kapcsolódnak az innovációhoz. Gond, tehát klímaváltozás, fenntartható fejlődés, környezetvédelem. Köszönöm szépen a közös munka értékelését. Már együtt dolgozhattam a jó asszonynal, Egyetértek azzal, hogy utalnunk kell a közlekedési és energiapolitikára. Módosított kiadnak benyújtani ezzel kapcsolatban. Hely hiányában nem említettem ezeket az elemeket. Várom az ő részéről is a kompromisszumos módosítókat, amelyek témája szintén a közlekedés és az energia. Ami a postai szolgáltatásokat illeti, nem európai postai szolgáltatásra gondoltam, habár ez jó gondolat. Az volt a szándékom, hogy megfelelően hajtsuk végre a postai szolgáltatásokról szóló irányelvet. Gondolok itt az elektronikus kereskedelmet támogató intézkedésekre. A banki ágazat is említést kell kapjon ebben a jelentésben, és várok Vernyó asszonytól ilyen irányú módosítót, ami a szakmai kártyákat illeti. Egyet értek, szakmai igazolványokat illeti. Egyetértek azzal, hogy szükséges a hatásvizsgálat. Az Európai Bizottság meg dolgozik ezen Nemrég egy saját kezdeményezésű jelentést fogalmaztam meg, illetve ennek árnyék jelentéstevője voltam. Egyes szakmabéliek úgy gondolják, hogy az igazolvány hasznos lenne. Más szakmabéliek nem jó szemmel nézik, mert szerintük ez plusz bürokrácia. Szerintem ez igazolvány ne legyen kötelező. Ez egy az Európai Bizottság által javasolt szabályozás legyen. Hogyha a szakmák úgy gondolják, az ilyen igazolvány meg tudja könnyíteni az európai térségen belül a közlekedést, a mobilitást, a munkakeresést, akkor ezen szakmáknál legyen lehetőség ilyen rendszerre. Úgy gondolom, hogy az egyablakos rendszer szintén támogatásunkra érdemes. Ami a 18. pontot illeti, szeretnék egy pontosítással élni. Egyetértek önnel abban, hogy a az unfair gyakorlatokra emlékeztetni kell, a fogyasztókat, félrevezető hirdetéseket meg kell említeni, az Európai Bizottság is foglalkozott ezzel, de nincsenek konkrét intézkedések újabban. Szeretném, ha elgondolkoznánk arról, hogy a kis- és középvállalatokat hogyan lehetne védeni a nagy vállalatokkal való kapcsolatban. Nem szabad azonban befolyásolni a piac működését azt kell elérnünk, hogy a szabályokat tartsák be. Rúle asszonynak annyit mondanék, hogy a teremtés is kell szerepeljen ebben a jelentésben. Nem könnyű elkerülni az ismétlődés. De hát vannak a három jelentésnek közös területei. Meg kell találni a legjobb megoldás, hogy koherensek legyenek a jelentések, és kihasználjuk az alkalmat, de ne ismételjük el a javaslatokat. Ami pedig az ökológiai adót illeti, ez egy valóban hasznos javaslat. Azt hiszem, hogy a szabványosítással kapcsolatos pontot ki kell bővítenem, válaszolok itt a két kollégának. A szabványosítás fontos téma volt a szakbizottságban. A szabványosítás nagyon jó intézkedés a belső piac megerősítésére. Van még egy külön pont a szabványosítással kapcsolatban, de azt hiszem, hogy ezt ki kellene fejteni. Kasnyősznyük kollégának az áfával kapcsolatban válaszolnék. Természetesen nem lehet arról beszélni, hogy az áfa mértékét harmonizáljuk a tagállamokban. Ilyen messze természetesen nem kívánok menni. Ez nem lenne jó javaslat. Ugyanazt a választ adom a vállalati adóval kapcsolatban. Nem hiszem jól, hogy jó lenne, hogyha egységes mértékű adót kérnénk. Ami az áfát illeti csak jobb rendszerre gondolok. Ugyanis problémák vannak még a tagállamok között az a kapcsolatban, hogy ki hogyan számolja el az áfát. Ami a vállalatokat illeti, e, vállalati adót, azt hiszem az adó alapot kellene harmonizálni, de az adó mértékeinek megállapítása a tagállamok szerepe is nem a miénk. Ez a mérték versenyjel előnyt jelenthet egyik másik tagállam számára az EU-n belül, illetve a világban. Itt le is zárom, mert jelzést kaptam, hogy lejárt az időm. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a támogatást. Gratulálok Barnier biztosnak, mert aktusért az egységes piacról, ez nagyon jó minőségű jogszabály, most pedig a prioritásokra kell koncentrálnunk. Mint mondtam, egy módosítót fogok megfogalmazni, öt prioritást élvező intézkedést, öt kulcspontot fogok megfogalmazni, várom a kollégák módosítóit, mert szeretném a kollégák módosítóit átvenni, és nem csak a magam gondolataira alapozni, amikor a prioritásokat megfogalmazom, várom a különböző szakbizottságok véleményét is. Köszönjük Köszönjük mindenkinek a munkát. Rendkívül hasznos volt ez a délelőtt, és mindenképpen indokoltnak bizonyult az, hogy a három jelentésnek szenteltük a délelőtöt valamint a koordinátorok választását is igazolja, vagyis az, hogy három jelentésünk legyen, hiszen több aspektus kell lefedni. Köszönöm a bizottságot, és külön köszönöm a magyar elnökségnek. Látom, hogy figyelemmel kísérik ezt a dossziét, és a múlt héten tapasztalhattuk azt is, hogy a, hogy Cséfalvé miniszter úr is mennyire fontosnak tartja ezt a, az egész ügyet, és a tanács is pozitívan áll a kérdéshez. Ami pedig az időbeosztást illeti, eredetileg február 7 volt a módosítások leadásának idő pontja 12 óráig, de figyelembe véve a, tehát március 7-én lesz a szavazás, és február 28-án vitatjuk meg a módosításokat, március 7 Strasbourg. Szeretnének egyesek a módosításokra több időt kapni, de a kompromisszum keresés idejét sem akarjuk csökkenteni. Vagyis van egy lehetőség, február 10, ez egy csütörtök lenne, akkor 12 óráig lehetne leadni a módosításokat, majd idejük lenne a jelentőseknek, jelentéstevőknek arra, hogy összegyűjtsék a kompromisszumokat, vagy kialakítsák, majd február 28 lenne a módosítások megvitatásának időpontja. Szerintem ez észszerű, és hogyha egyetértenek, akkor február 10-ig, déli 12-ig kellene leadni a módosításokat. Ez lenne valóban a végleges határidő, február 28. Módosítások megvitatása március 7 Strasbourgban, ez egy hétfői nap, akkor szavaznánk a javaslatról Természetesen addig megkapjuk az összes véleményt. Nem akarom felolvasni részletesen az összes ebbe résztvevő előadó nevét, de várjuk a véleményeket az ECON-tól, az EMP-től, a jogügyi bizottságtól, állampolgári jogi bizottságtól, nemzetközi kereskedelmi bizottságtól, a regionális bizottságtól és a petíciós bizottságtól a petíciós bizottság elnöke jelentést tesz nekünk erről, valamint ma meghallgattuk a közlekedési bizottság véleményét. Nagyon jó, hogy ennyi bizottság részt vesz ebben. Az előadóknak szorosan együtt kell működniük. Kreutzmann úr volt csak itt, sajnos ma az érintetek közül, de kérem, hogy vagyis lépni fogok azért, hogy a többi bizottság is megjelenjen majd Buzui úr szól hozzá. Kopenhágában lesz a delegációnk azon a napon, úgyhogy nehezen tudok részt venni február 28-án, de ha nincs más megoldás, akkor talán a vita és a szavazás együtt lehetne, de még a titkársággal e-maileket is küldhetünk, csak kérem, hogy az ALDE frakció említett problémáját, vagyis azt, hogy távol leszünk, vegyék figyelembe elnök. Február 28-a az az időpont, amikor mindenki itt lesz, és azután szavaznunk is kell Strasbourgban, úgyhogy különben nem lesz időnk a módosítások megvitatására. Írásban mindig beadhat véleményt, vagy megbízhat egy-két delegátust, vagy a teamből valakit, hogy az ön nevében a kommentárokat terjesz elő. De nagyon szoros az ütemtervünk, megpróbáljuk a lehető legjobb kompromisszumokat elérni ebben a témában. Köszönöm szépen! Emlékeztetek mindenkit arra, hogy három órakor, pontban háromkor, kérem, hogy jöjjenek vissza, hiszen az innovációról fog beszélni az érintett biztos asszony.